It's a problem of those who are not here. Good morning, everybody. We have very few time. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagyon kevés időnk van, csak egy óránk van a szavazásra. És úgy gondolom, hogy pontosan emiatt el is kell kezdenünk. Az első... Nincsen fordítás? De bekapcsoltam a mikrofont. Valamit mondanom kell. Nagyon szép az időként mindenkinek. Nagyon szép reggelt kívánok. Lehet hallani? Rendben, rendben van. Tegnap eh, volt a koordinátori ülésünk délután, és eh, ma, illetve tegnap éjjel meg is küldtük önöknek a koordinátori ülés eredményeit, eh, és kérem mondják meg ezzel kapcsolatban, hogy van-e valamilyen gondjuk majd az ülés végére. Rosa uh, Thun und uh, jelentése következik. Elnézést, mondja az elnök asszony, először is Pajatelli asszony jelentése következik. Ez pedig az Európai Örökség cím. Paledieli asszony kívánna bármit mondani? Tessék. Short, please. Yeah. I must thank the committee for Hadd köszönjem meg a lehetőséget, hogy megbíztak egy ilyen nagyon fontos kérdéssel. Hangsúlyozni szeretném, milyen jól együttműködtem az árnyék előadókkal, kollégáimmal, a tanácssal és a bizottság is, is köszönöm szépen. Thanks, we can start with... Köszönet után megkezdhetjük a szavazást. Mindenkinek... Martin Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Mindenkinek? Akkor megkezdjük. Amendment 1. Who is in favor? Egyes módosítás. Ki támogatja? Ki van ellene? Ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 10 ellen mellette. Bocsánat. Tehát 15 mellette és 10 ellene. Elnézést kérek, meg kell néznem még egyszer. Tehát nekem önök oldalak volt a igaza. 5 mellette 10 ellene elutasítottuk. Dagegen. Most mellette voltál, vagy ellene? Mellette, akkor 6 mellette, 10 ellene. Ha? So once again that Mrs. Pagliatelli... Hogy, hogy Pagliatelli is tudja, hatan mellette és tizen ellene. Ah, attends, vous avez du temps de voter. Moi non plus, c'est 7 in favor, 11 against heten ellene, 11 heten mellette, 11 ellene. Most akkor a 60-as következik első rész mellette. Ellene. Második rész mellette. Ellene. Elutasítva. 61-es, ezt szavonták. 6-os mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63-as visszavonták, 64-est is 7-es mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezártam a szavazást, 12-12 arányban elutasítva, 65 visszavonva, Nyolcas. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 68-as. Ez okafogyottá vált. 66-os mellette. Ellene. Tartózkodik elutasítva. 67-es mellette. Ellene. Tartózkodik elutasítva. 69 mellette. Ellene. Tartózkodik ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12-13 arányban elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 70 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 71 mellette ellenőrizzük, a 70-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Geschlossen. Lezárom a szavazást. 15 mellette, 12 ellene. Elfogadtuk. es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, 10-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 72 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 74, 74-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk 15-ös mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk 76 mellette, ellenet tartózkodik, elutasítottuk 77 mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk 16 mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk 78 mellette, ellenet tartózkodik, ellenőrizzük a 78-ast, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. 16-12 órában elfogadtuk. 80 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17 mellette a 17-es okafogyottá vált, 79-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom, lezárom. 15-10 arányban elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom, lezárom a szavazást. A 81-est elfogadtuk 11-13 arányban. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös, 18-asra mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 87-es mellette, okafogyottá vált, akkor a 89-es következik mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. az egyik EPP kollégánk a bal oldalon ül, és soha nem tudom, hogy most akkor hol van a többség. Az új magyar kolléga, üdvözöljük ő, őt, de mi, nálunk mindig így van az ülésre. Nem találta meg a helyét? Hát oda üljön, ahol jobban láthatom. Oda, oda például a McLaren asszony helyére. Vagy, vagy a mögé. Veronika, tudsz segíteni a, az úrnak? Ez kedves lenne tőled. 90-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 91-92 egyforma mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 93-as mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 95 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 17-11 arányban elfogadtuk 96 mellette. Ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 26 mellette, és egy ellen, hát hol, hol voltak a kezeik? Lehet, hogy egy kis időbeli eltolódás volt. Nos, 99-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 98 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 100-as két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 21-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 102 mellette, ellene ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom. 14-13 arányban elfogadtuk. 104-es. Két részben, első rész mellette. Ellene. Ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elutasítva. 22-es mellette ellene tartó, elfogadtuk 105 mellette, ellene ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 17-8 arányban 23 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 106 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 15-13 arányban. A zöldeknél egyel többen vannak. Egy zöld, de több van. Kik, kik vannak itt a zöldek közül? Junkérez és szavazni, hogy másik kollega is, így Truppel azt mondja, sem tud szavazni. Was it? But it was, it was nothing, es war nicht, it war, war nichts, wo nur eine Stimme Unterschied war. Csak egy szavazatkülönbség volt. Could you use your micro? Tudna a mikrofonját beszélni? Sure, the difference was not much. Biztos abban, hogy nem volt túl nagy a különbség az elején, e- ezzel kapcsolatban? Ezzel kapcsolatban nem mondja az elnök, ellenőrizhetjük. melyikről van szó? 106, okay? 106-osról. 106-ost. Ki támogatja a 106-ost? Ki, ki ellenzi? Na akkor most ellenőrizzük, megintem a szavazást. A szavazást lezártam. Abgelehnt. Elutasítva. Hat nem pas marché? Er ist trotzdem abgelehnt. Nem működött? Akkor is el lett utasítva. 13, 13 marány, ez is elutasítás. Ja, 13. 13. Psst. Er hat noch keine Karte und er ist dafür, dann ist es... Nincs még eh, szavazókártyája, és támogatja ezt, tehát 14-13 eh, arányban mégis elfogadt. Nein, Kérem szépen, az új kollégának, az új magyar kollégának nincsen még szavazókártyája. Őt mindig bele kell számolnom, illetve egy másik kollégának nem működött a szavazókártyája, őt is meg kell mindig számolnom. Ezért jött ki az, hogy 14 mellett, a 13 pedig ellen, és ezért fogadtuk el. 108 mellette ellene ezt ellenőriznünk kell, a szavazást megnyitom. It's closed. Lezárom. Elutasítottuk. 109-es mellette, ellene, elfogadtuk. 24-es mellette, ez okafogyottá vált, oké. Okay. 110 mellette, ellene, ellenőriznünk kell, a szavazást megnyitom. A szavazás lezárom. Elfogadtuk 18-11 arányban szóbeli módosító Renner mellette ellene ellenőriznünk kell. A szavazást megnyitom. Lezárom. 11-13 arányban elutasítva 111-es mellette, ellene elutasítva 25-ös mellette ellene elfogad, elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 112 mellette ez okafogyottá vált. 27-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 100, 31-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 116, fű. 116 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a szavazás megnyitom. Geschlossen. Lezárom. Elutasítva. 117-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 119 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 121 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 122-es mellette. 123-as mellette ellenet tartozkodik, elfogadtuk. 35 mellette ellenet tartozkodik, elfogadtuk. 36-os két részben első rész mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. El, elfogadtuk, mondja az elnök asszony, elfogadtuk. Figyelembe kell venni a két kollega szavazatát is, de itt most ez nem számított. 126 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, elfogadtuk 37-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 15-11 arányban elfogadtuk. 38-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 128 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 40 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 41-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 142 es mellette, ellene tartózkodik, elf, ezt ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, a 42-es szavazás lezárom. Aber, aber das ist Zeitverzögerung. Yeah. Should I say it in English? Angolul mondjam inkább. Ja, ich hab's verstanden, ja. Igen, értettem, hogy azt mondta a képviselő azt, hogy angolul, hogy, hogy lassabban beszéljek. Csak nektek akarok megfelelni. 42. 43. 43 dafür. 43-as mellette el, ellene. Tehát mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 131. 131 mellette. Az okafogyottá vált. Rendben. 45-ös mellette ellenállt tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 133, 133 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 47 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 48 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 49 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, az, az elkövetkezőeket visszavonták, 145 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 50 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 52 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 53 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56 56 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 57 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 40, 54-es mellette ellene tartózkodik. Elnőrizzük A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 58 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 4-es mellette ellene Ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. A végső szavazás következik, Kitámogatja a jelentést, a szavazást megnyitom, szavazást lezárom, 28-0 arányban gratulálhatunk a jelentés készítőjének, Pajatelli asszonynak. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig rátérünk Kamer Évert asszony jelentésére kívánna bármit mondani, ha igen, tessék. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki részt vett ebben a munkában. Úgy gondolom, hogy nagyon kemény munka volt ez, de hogyha ezt ma elfogadjuk, ezt a jelentést, akkor azt a fajta javaslatot amelyet kaptunk, azt javítani tudtuk. És köszönetet szeretnék mondani minden eh, jelentés eh, készítőnek, illetve minden munkatársnak, aki foglalkozott a szavazólistával. Köszönöm szépen a nagyon jó és konstruktív együttműködést ebben a nagyon nehéz témában. Akkor következzék a szavazás, mondja az elnök asszony. Cím 80-as módosítónk mellette, ellene. Na még egyszer, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 113 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 13 mellette. Elnézést, mondja az elnök asszony. Azt hittem, hogy a deletion helyett is vidrón van. 12-es mellette. Ellene tartozkodik. Elfogadtuk. 13 mellette. Ellene tartozkodik. Elfogadtuk. 116-os mellette. Ellene tartozkodik. Elfogadtuk. 100 15 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 15 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17 mellette ez törő, törlés, hogyha elfogadjuk ezt, akkor a 117 a okafogyottá válik és a 118-as is, de most a 17-es következik, ki támogatja, ki ellenzi, ellenőriznünk kell, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 16 16 ban elfogadtuk. 121 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 122-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 123 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25 as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, ellene tartózkodik, elfogadtuk 30 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 32 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 33 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 34 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 35-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 127 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 128 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 129 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 130 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 131 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 132 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44 mellette elne tartózkodik, elfogadtuk. 45 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 141-es mellette ellene tartózkodik, ezt ellenőriznünk kell, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 14 14 arányban elutasítottuk. 143 mellette Na, nos akkor még egyszer. 141-es, még egyszer, azért, mert itt valami gond volt. 141-es, a szavazást megnyitom. Oké. Okay. Lezárom a szavazást. 12-16 arányban, ez már nagy különbség, és önnel már 17, tehát 12-17 arányban. Mégis megvan a kártyád, nagyon jó. Akkor ezt elutasítottuk. 143 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 144-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva 48 es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. negyvenkettő mellette ellene tartózkodik, elutasítva 145 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 146-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 150 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 151 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es e, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 53 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 152 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Szóbeli módosító, Gál Pálcédikó részéről nincs itt, de mégis szavazunk mellette ellene. A szavazást megnyitom. Szavazás lesz, nem? Abgelehnt, 16 zu 12. 56. 12-16 arányban eltosítva 56 mellette ellene ellenőrizzük a szavazást, megnyitom az 56-osról, lezártam a szavazást. Elfogadtuk 25-6 arányban. 154 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 57 mellette ellene tartózkodik. Ezt ellenőriznünk kell, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. A szavazást lezártam. 15 15 arányban elutasítva. 155 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 156 mellette ellene tartózkodik. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de inkább nézzük meg. 156-ost ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 58-as mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 59-es mellette ellenáll tartózkodik, elfogadtuk. Egy szocialista képviselővel több szavazott. Egy szocialistának meg kell néznie. Répel úr, önnek nem kell ma szavaznia. De azért, de azért maradjon velünk, azért szükségünk van önre. Most hol is tartottam? Az 58-asnál? 58-as mellette ellene. Na most akkor mi volt? 58-as mellette, ellene, ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Ez nem lehet igaz. 58-as. The vote is closed. The vote, which is the, the number? 158. 158. Yeah, moment. Okay, Okay. The secretariat had me... A titkárság rosszul mondta nekem a dolgokat. Tehát a 158-as, 158-as, nem mindig én vagyok a hibás. 158-as. Tessék, 158-as. Megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom. 13-15 arányban elutasítva. 159. Mondom angolul, hát ha akkor jobban megy. Mellette ellene tartózkodik, a szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elutasítva 13-14 arányban. 160 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 161-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 162-es ezt visszavonták. Associate paragraph. Third paragraph, just the last part. We have to vote for the third. Meg kell szavaznunk a Tehát tudják, hogy mit kell tennünk, ki támogatja, ki Tartózkodás. Elutasítottuk. 163 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 14-15 alány elutasítottuk. 165 ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 166, 165? Nem fogadtuk el, elfog, elutasítottuk. A 61-eset elutasítottuk, Mária. Most pedig a 166-nál tartozunk. kitámogatja, ki ellenzi. Tartózkodás. Elutasítottuk. 167. E, mellett ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 168. Ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 169 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 170. Ki van mellette? rész, rész, részenkénti szavazás, első rész ki van mellette, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 161, 171 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 62 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadók 64 mellette, ellene, tartózkodás elfogadók 65 mellette, ellene, tartózkodás elfogadók 172 mellette, ellene, tartózkodás elfogadók 173 ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 174 mellette, részenként szavazunk első rész, mellene, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 66 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 68 mellette ellene nem tudom. Meg kell kérdezni a liberálisokat, mert valami gond van. Lehetne még egyszer? Tehát 67-68, ki van mellette? Van, ki van ellene? Ki tartózkodik? Mindent elfogadtunk. 176-os következik. Ki van mellette? Ki van ellene? Ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Belezárom a szavazást. Elutasítottuk. 14-15 arányban. 77 kivel mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum, kivel mellette első rész ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szászeten 8. Első rész kitámogatja, kielenzi, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 185 ki van mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Hetes kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 190-es mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 86 mellette, ellene, tartózkodás, el, elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 89 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, elutasítottuk, bocsánat. 90-es ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 94 ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 90, 10-es kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 97-es ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellene, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 100 százas szóbeli módosító ki van mellette, ki van ellene tartózkodás elfogadtuk. 105 és 101-es ki van ellen, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 102 mellette ellene ezt ellenőriznünk kell. 102. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 15-14 arányban. 103-as ki van mellette, ellene, tartózkodás, el, elfogadtuk. 104 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 106 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk elutasítottuk 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfog, elfogadtuk, 111 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 112 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Végső szavazás. Megnyitom, lezárom. Ö, 25-0 arányban ö, nagyon szép munka volt, gratulálok minden, mindenkinek, az előadónak is. El fogunk készülni tízre. Most Akarsz mondani valamit? Köszönöm szépen az együttműködést. Az európai polgári kezdeményezésről szóló dokumentum, már mondtam pászról, e, jelentős érzelmeket korbácsol fel, nem csak ebben a házban, de az egész Európai Unióban is, és nagyon sokan várják az eredményeket. Azt javasoljuk tehát, hogy sokkal inkább polgárbarát megoldást e, fogadjunk el, amit, mint amit a bizottságtól kaptunk. Köszönöm az önök véleményét. Ez a dokumentum egy sokkal nyíltabb hozzáállást javasol. Egy, egyszerűsítünk néhány eljárást, és megnyitjuk a polgárok szavazati lehetőségét. Egy szavazásra szeretném felhívni a figyelmet az 59-esre. Szeknelova két részben kéri a szavazást. Én azt javaslom, hogy adjuk át ezt a dokumentumot az állampolgároknak, nem a képviselőknek. Azt kérem, hogy támogassák a módosítás mindkét részét az 59-esben. Köszönöm szépen. Köszönöm, Róza. Tehát akkor most szavazunk. 52-es módosítás ki, ö, támogatja, ki ellenzi. Ellenőriznünk kell. Megnyitom azt, ö, lassabban, lassabban. Kártyát kell cserélnünk. Csak egy pillanatot kérek. Lezárom a szavazást. 7-21 arányban elutasítottuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 54 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 53-as mellette ellen... Ez okafogyott, elnézést kérek, akkor ugrunk egyet. 61-es kitámogatja ellene tartózkodás, elutasítottuk 59-es mellette. Ez a, ez a részenkénti szavazás. Első rész ki van mellette. Elnézést kérek, mondja elnök asszony. Mind kettőre együtt szavazunk. Tehát az 59-es két részben első részében e- ki támogatja, ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as ki támogatja, Most a hat, hatos módosításra kell rátérnünk. Tehát a hatos módosítás következik. Támogatók, ellenzők, tartózkodók, elfogadtuk. 62, 63-as, bocsánat, 65-ös, amit visszavontak. Akkor a 67-es következik, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítottuk hetest és a 68-as azonos kitámogatja, ellenzi, Um, lemaradt a villamosról, de, és nagyon fáradt. Tehát kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 69-es kitámogatja, kielenzi, tartózkodás elutasítottuk. 66-ot visszavonták, 8-as kitámogatja, kielenzi, tartózkodás elfogadtuk. 70-es kitámogatja, kielenzi, tartózkodás elutasítottuk. 71 kitámogatja, kielenzi, tartózkodás elutasítottuk. 73-as kitámogatja, kielenzi, tartózkodás, elutasítottuk. 72-es kitámogatja, kielenzi, ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. Elutasítottuk. 74 kitámogatja, kielenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 75 kitámogatja, ki... Bocsánat, ez okafogyott. 9-es következik. Kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 76 kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 11 kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 77 kitámogatja, Két ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk. Tizenkettes. Ki támogatja? Ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 78, bocsánat, a 80-as következik. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás, elutasítottuk. 13-as támogatja? ki ellenzi? tartózkodás, elfogadtuk. 81-es kitámogatja, ellenőrzés kitá, kitámogatja, tehát kielenzi. Tart, még egyszer, 81-es kitámogatja, kielenzi. Tartózkodás, ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-16 arányban elfogadtuk. 82-es. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 83-as. Ki, ki, ellen, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk. 86-ost. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk. 87-es ugyanaz, 84-es és 85-ös kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 88-as, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk. 90-es, ki, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk. 89-es, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 14-est, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 91-est visszavonták, 15-ös kitámogatja, kielenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 92-es kitámogatja, kielenzi, tartózkodás. Oka fogyott? Rendben van tehát. Akkor a 16-os következik, kitámogatja, kielenzi, tartózkodás, ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20-10-es arányban elfogadtuk. 93-as. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítottuk. 94-es. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítottuk. 17-es. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 95-ös kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk 96 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 97 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, ki a kett, következő kettőt visszavonták, százas kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk, 101 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 102 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 103 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 104, 105 visszavonták, 106-os ki mellette, ellene Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást 106-osnál. Lezárom a szavazást. 28-as arányban elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, még egyszer mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum e mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 27 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 2-es, 29-es visszavonták, 31 és 33-as azonos, mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 30-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 35-36 azonos, ezekkel 37-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell, a 38-as mellette tehát ellene. Ja, bocsánat, tehát megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 29 arányban elfogadtuk. Akkor a 40-es következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 41 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas visszavonták, 42 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 43-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 44 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46 mellette ellene ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást, 46-os. Lezárom a szavazást. 21-8 arányban elfogadtuk. 47 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Nem? Elutasítottuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Most öt módosítás következik az, elő, az előadótól, egy, egybe szavazunk róluk. Nem, külön, 19-es ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 23-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Végső szavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 28 igen szavazattal elfogadtuk és nem működött, és ellenezte, hogy támogassa. Tehát a 29-es, 29 mellette szavazattal, bocsánat, 30 igen szavazattal elfogadtuk, köszönjük szépen, és remélem, hogy ez az új eszköz valóban sokat fog segíteni. kell megvannak a kétségeim, de majd meglátjuk. Most pedig a szavazás végére értünk. Három, múlva, három perc múlva megkezdjük a meghallgatást. Azt kérem a kollégáktól, hogy maradjanak itt híres felszólalók lesznek a meghallgatáson, és én nem akarom hiányolni magukat. Megkérhetném az em- meghívottakat, hogy jöjjenek fel a színpadra? So for everyone who is interested... Nos, akit érdekel ez a, e, az előadás, vagy e, meghallgatás, az elmehet az 1G3-ba, a másik terembe, ahol meg lehet hallgatni. Mindenkit szeretettel üdvözlök, elsősorban a vendégeket. Most fejeztük be a szavazást. Nagyon kellett igyekeznünk, hogy befejezzük, mert eléggé nehéz vitás szavazás volt. És angolul fogok <laughs> beszélni, mert angolul írták meg a beszédemet, tehát nem akarom lefordítani, de igazából itt a saját anyanyelvünkön kellene beszélnünk, és rendszerint így is szoktam tenni. Hölgyeim és uraim, meggyőződésem, hogy nem lehet európai közös identitás, hogyha nem vesszük figyelembe a kultúrának a szerepét, és elsősorban a mozinak a szerepét. Mindenki tudja ezt, és hogyha a harmadik emeletere eh, megyünk, akkor láthatjuk, hogy a, mennyire fontos a mozi ma is, és reméljük, hogy ezben osztoznak velünk úgy, hogy elmennek a Lux díj vetítéseire menni az elkövetkezendő hetekben, mert erről is kell szavaznunk. Ma viszont a Lux díj keretében beszélünk általánosságban a moziról, és meghívtunk különleges eh, vendégeket, akiknek meg akarjuk hallgatni az előadását. Mielőtt nekik adom meg a szót, szeretnék emlékeztetni arra, hogy már több mint tíz év óta a mozi érdekében eh, működünk a médiaprogram keretében belül tulajdonképpen nem is csak 10, hanem 18 éve van meg a média program, az európai filmek érdekében működünk. És tudják, hogy a legutóbbi parlamenti idészek végén egy újfajta médiát hoztunk létre, Hieronomi kolléga segítségével, és pedig a Média Mundus programot, amely 2011-től 2013-ig működik majd az Európai Unió határain túl is. Most digitalizációról beszélünk. Tegnap Vasziliu biztos asszony tartott egy előadást, és megígérte, hogy a mozira is figyelni fog, és pedig, hogy digitalizálják a mozit is, és ehhez összegeket is rendelnek. Tehát a megfelelő úton járunk, és és ezért hívtunk meg itt jelentős embereket a az európai mozi területéről. Először is örömmel üdvözlöm itt Wim Wenders urat, aki itt ül a bal oldalamon. Nem kell elmondanom, hogy ki ő, mindenki ismeri, és ő mindig is kiállt a mozi mellett. Híres rendező, ugyanakkor az Európai Filmakadémia igazgatója is. És nagyon örülök, hogy az, ennek az akadémiának a fő titkára is elkísérte Wenders urat. Ez a Filmakadémia nagyon fontos szerepet játszik az Európai Unióban. Ők osztják ki minden évben az Európai Oszkárt, tavaly Bochumban van, volt, idén pedig Tallinnban lesz ez a díjkiosztás. Tehát Wenders úr sok más dolgot is tett egy európai imázsra foglalkozott csoportot hozott létre, akik az európai programhoz nagyban hozzájárulnak. Ő a, ennek a az Európai Bizottság és az Európai Parlament elnökeivel is kapcsolatba lépni, lépett. Épp ezért ő a megfelelő ember, hogy ő legyen az első előadó. A többieket majd később mutatom be. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött, és most Wenders úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, Pakasszony. Jó reggelt kívánok mindenkinek úgy szólok önökhöz, mint az Európai Filmadak Akadémia igazgatója, amely 2400 európai filmes szakembert tömörít. 2009 májusában 20 ilyen filmkészítő követte az Európai Bizottság azon javaslatát, hogy gondolkodjunk arról, hogy mi lehet Európa képét megjelentése. Nem tartott sokáig az, hogy azonosítsuk azokat a deficiteket, amiket láthatunk az image kapcsán. Európát az állampolgárok főként egy politikai, technikai, bürokratikus jellegű konglomerátumként látják. Európa vezetése az európai adminisztráció lett tulajdonképpen az európai image. Ez a lényege ennek, és ezt táplálja jelenlegi Európa szkepticizmust is. Az image és az identitás kérdése az nem ö, különbözik. Hogyha tudni akarjuk, kik vagyunk, akkor tudni, akar, tudni kell, hogy hogyan nézünk ki, és fordítva is. Hiszen ö, ez meghatározó. Nagyon élénk vitánk volt Barózó úrral, aki csatlakozott hozzánk abban, hogy áttekintsük, hogy Európa imidzset hogyan lehetne feljavítani. A végkövetkeztetés magától az elnöktől jött létre, és ennek értelmében sokkal jobban koncentrálnunk kell Európa érzelmi oldalára. Valószínűleg nem meglepő ez önök számára, hogy a 20 filmes szakember a saját médiumokat, a filmet látták a megoldás kulcsának. Ez lehetne a titkos fegyver ahhoz, hogy ezt a feladatot végrehajtsuk. A mozit az egyik legjobb módszerén tartjuk annak, hogy ezt az érzelmi deficitet eh, Európában megszüntethessük. A kultúra széles értelemben az, amiből létrejöhet az identitás, és ami meghatározza Európa lelkét. A mozinak nagyon kiemelkedő szerepe van ebben. Nem elegendő az, hogy csak beszéljünk a szociális üzenetekről, a kulturális üzenetekről. A film identifikációt jelent, és létrehozza az érzelmi és kognitív kapcsolatokat. A film nem csak képeket tár elénk, hanem tükrözi a társadalom képét is. Annak értékeivel, szokásaival, reményeivel és félelmeivel együtt. Sőt, mint több, a film ezeket az értékeket alakítja, formálja ezeket a szokásokat, és befolyásolja a félelmeket és reményeket. A, tulajdonképpen a filmek hozták létre az amerikai álmot. Ez lehetne az európai image hasznára is, hogyha Európa jobban kihasználná e, a filmeket, hogyha Európa nem lenne annyira e, félénk a saját e, legnagyobb értékével, a kultúrával, főként a filmes kultúrával kapcsolatban. Hogyha elmegyünk a kontinens bármely múzeumában, arra délelőttönként gyerekekkel lehet találkozni, akik a művészetről tanulnak. A művészet történet része az európai kultúránknak, és erről természetesen tanulunk. Bemegyünk bármely könyvesboltba, akkor számos könyvet láthatunk, nemze- ö, európai vagy bármilyen más nemzetközi könyveket, bármilyen irodalmi könyvet láthatunk Európa bármely részéről. Hogyha a könyvesboltok 89%-ban amerikai könyvekkel lennének megtöltve, akkor óriási felháborodást keltene. Ez ugyanezt történne a koncerttermekben is. De nézzük meg az európai mozikat, itt semmilyen felháborodás nem történik. Gyakran um, that to museums, concert halls, theater. gyakran előfordul az, hogy egyetlen filmen, egyetlen ö, ö, országban, de nem azért vagyok itt, hogy panaszkodjak. Az európai filmek nagyon meglepő formában jelennek meg, különböző érzelmeket jelenítenek meg, és kérem nézzék meg a Lux díjra jelölt filmeket és amelyeket itt a parlamentben vetítenek. Egyharmaddal, vagy egy negyeddel növelték a filmek, a nemzeti filmek bemutatását, amit senki nem gondolt volna, tíz évvel ezelőtt. Sokkal több filmet készítünk Európában, tehát nem szabad panaszkodni, büszkék lehetünk a múltra, illetve a, az európai mozi jelenére is. Azért vagyok ma itt, hogy a jövőről beszéljek önöknek, de nagyon specifikus kontextusban. A gyerekekről szerettem volna önöknek beszélni. A gyerekekről, illetve a fiatalokról. Ők a jövő nézői de elsősorban ők lesznek a jövő e, európai állampolgárai. Ezek a fiatalok számára, ezen fiatalok számára az európai mozinak a lehetősége már nem létezik. Számukra a mozik azt jelenti, hogy hatalmas összegeket, bevételekkel rendelkező mozikat néznek, filmeket néznek. Elsősorban őket célozzák meg, méghozzá nagy ágyukkal. Tehát gyakran a kicsi európai filmek, amelyek intellektuálisan gazdagok lennének számukra, nem is jelentenek esélyt a számukra, hogy hozzájuk eljuthassanak. Másik megjegyzésem, az európai film filmet, film elsősorban felnőtt hallgatóságot céloz meg. Általában lassú, tehát nem fast food, hanem slow food, de ugyanakkor ez nagyon jó élelem, de azt jelenti, hogy elveszítjük a fiatal nézőket. És ennek nem így kell történnie, legalábbis mi így gondoljuk. És elfogadhatatlan, amikor elgondolkodunk arra, hogy tulajdonképpen ez a hanyatlás az oktatásnak tudható be. E, az olyan hallgatóság, amely még nem is ismeri annyira az európai filmnek a történetét és gazdagságát, másként választhatna, és választani is fog. Amikor döntéseket hoz, akkor, akkor az ízlésről is szó lehet, és arról, hogy tanítsák őket erről. De a hetedik művészet nagyon kicsi szerepet jár, játszik az iskoláknak a tanterveiben. A filmnek fantasztikus lehetőségei vannak arra, hogy a kulturális és szociális ismereteket közvetítse a filmet még mindig kereskedelmi termékként tekintik, nem pedig egyetemes nyelvezetként, amelyet tanítani lehet, és meg, lehet, meg is lehet tanulni. Olyan korban érünk, amelyeket, amelyet az audiovizuális média befolyásol a gyerekek sokkal több időt töltenek a tévé és a, a komputer előtt, mint a könyvek előtt. Ugyanakkor ezzel szemben a vizuális nyelvezetnek továbbra is csak kiegészítő szerepe van az iskolákban. Ez azt jelenti, hogyha egyáltalán tanítják a filmnyelvezetét. Ma az Európai Filmakadémia képviseletében szólok itt fel, hogy azokhoz szóljak, akiknek politikai hatalmuk van, és megvannak az eszközök is erre, hogy az oktatásban nagyobb szerepet biztosítsanak a, a film nyelvezetének, képeinek. Az gyerekeknek akik olyan világban dön, nőnek fel, amelyet a kép, amelyben a képek dominálnak, meg lehet tanítani a filmnek a nyelvezetét és a nyelvtanát. Sokan aggódnak amiatt, hogy a könyv olvasása elvesztette a vonzereit a fiatalok számára. De hogyha feladjuk azt, hogy segítsünk abban már a kezdetektől fogva, hogy hogyan lehet értelmezni a képeket, e, és csak a kereskedelmi érdekek dominálnak, akkor nem teszünk jót. Épp ezért fordulunk az európai e, nemzetekhez, hogy a intézményekhez, hogy a, e, a mozi értelmezését, a mozi kultúráját a kulturális miniszterek tegyék a megfelelő helyre, és pedig, hogy a, a filmművészetek az, az, az iskolák tantervének szerves részévé váljon, és ne csak kiegészítő programként tekintsék. Tudatában vagyunk annak, hogy a jövőképünk, elképzelésünk nem a politikai realitáshoz kapcsolódik. Az oktatás Hát nem az Európai Unió, hanem a tagállamok, tagállamok illetékességébe tartozik. A felhívásunkra reagálásként sok európai miniszter tudatta velünk, hogy a kérésünket nagyra értékelik, és hogy jogosan tettük ezt fel. Világosá tették számunkra, hogy saját országaikban sokat tettek már a, filmekről a vizuális oktatással kapcsolatban. Például Vision Kino Németországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban mind olyan programok, amelyek fontos, jelentős munkát végeznek, és elkötelezték magukat emellett, és az eredmények is mutatják ezt. De a jövőben egy hatalmas lépést, lépést kell tenni, mert egyelőre nem elegendő, hogyha csak fakultatív módon oktatjuk ezeket. Hogyha kötelezővé akarjuk ezeket tenni, akkor e, elsősorban a tanárokat kell képezni e, az saját országomban a média e, oktatása, az még csak kiegészítő tantárgyként szerepel. Az európai éves filmgyártás megkettőződött az, az utóbbi évtizedekben. 6000, 600-ról 1200-ra növekedett. Ugyanakkor a filmek száma növök, növekszik, de a, a kereskedelmi terjesztésben lévő filmek száma csökken. És pedig azon számok film, szá, filmek száma elsősorban, amelyek a határokon túl is terjesztésre e, kerülnek. Az európai filmek forgalmazásának csak 22%-át érték el az európai filmek. De ez a szám azért félrevezető. Ugyanis 27%-a ezeknek nemzeti gyártású. És nagyon kicsi százalék a szomszédországokban készült filmeknek a száma a helyi filmek sikeresek. 2009-ben Franciaország 45%-ot, Németország 27, Svédország 33, Olaszország 20-valahány, és pedig ennyi százalékban részesültek a különböző nemzeti filmek, amelyek nemzeti vagy regionális témákkal foglalkoztak. Ez egy nagyon érdekes adat. Az olcsó fapados utazásnak köszönhetően sokat, egyre többet utazunk, az európai határok eltűntek, ugyanakkor a filmek sokkal lassabban és kevésbé utaznak. Ez a forgalom nem sokára meg fog állni. Hogyha nem teszünk hamarosan valamit, akkor egy egész generáció, nemzedék eh, az európai kulturális integrációnak egy részéből kikerül, és eh, nem csak a, eh, ez, hanem a szociális médiációból is kikerül. Olyan eszközöket használunk, amely a saját országunk történetéről, imázsáról, nyelvéről is elfeledtett bennünket. Tehát az európai identitás az e, önazonosság attól függ, hogy tudjuk-e a közös történeteket, értékeket közvetíteni, és nem csak pénzről és e, törvényekről beszélünk. A e, gyermekeket fel kell készíteni arra, hogy a saját történetüket elmeséljék, ezért Európában továbbra is olyan filmeket kell közvetíteni, amely a saját imázsunkkal és önazonosságunkkal, identitásokkal foglalkozik, különben eh, nem tudjuk megvalósítani az álmaink Európáját. Eh, csak a közigazgatás marad, amíg az embereknek nem lesz ebből elege. Meggyőződésünk, hogy az, el, a, eh, az alapfokú és a középfokú oktatásnak a feladata az, hogy megtanítsa a saját mozinknak a dekódolását. Tehát, hogy megértsük az emberiességét és a szerethetőségét. Ugyanis az európai filmkultúrát olyan jellemző, filmkultúrának olyan jellemzői vannak, amely megkülönböztetik a világ más filmjeitől nem csak helyi és regionális történetekről és konfliktusokról beszél, hanem e, a helyi, a kulör lokált, e, a különböző nyelveket e, közvetíti. Tehát a sokféleséget közvetíti, és ugyanakkor megtartja ezt a kulturális sokféleséget. Európa, Európa képe csak profitálhat abból, hogyha megtesszük ezt a lépést. Tehát, hogyha a mozit belevonjuk az iskolai tantervekbe, az sok módon meg fog térülni. Nem csak Európa számára, hanem a nemzeti filmgyártás számára is. Az audiovizuális ipar e, egy nagyon gyorsan, az egyik leggyorsabban növekvő ipar, és a kép a jövőnek a fegyvere. Ez a meghallgatás, nyilvános meghallgatás nagyon fontos pillanatban történik, amikor az Európai Unió felrajzolja a jövőbeli médiaprogramnak a vázlatát. Ennek a programnak a feladata és a parlament feladata is az, hogy az audiovizuális ipart célozza meg azért, hogy válaszoljon az európai és globális fejleményekre, és új érték közvetítést teremtsen. A, a mozi ismereteknek a médiaprogramnak fontos részének kell lenni. Meg kell ezt erősíteni azért, hogy Európa önképe megerősödjön, és hogy biztosítsa a gazdasági jövőt is. Ez a kettő szorosan összekapcsolódik. Az oktatás a tagállamok illetékességébe tartozik, épp ezért az Európai Uniónak és a tanács, Európai Parlamentnek és a tanácsnak a tagjait felhívom ezen feladatok ellátására. Ezen kívül a jogalkotási folyamat során az Európai Film Akadémia támogatja a parlamentet, a tanácsot és a bizottság abban a kampányban, hogy egy pan európai összeurópai kezdeményezést indítson ezzel kapcsolatban. Ez ilyen kezdeményezés egy közös nyilatkozaton alapulhatna, amelyet a három intézmény vezetője állítana elő. Tudom, hogy Barozó úrnak teljes támogatásában részülünk. 1988-ban a Filmakadémia eh, az Európai film Díjakat eh, első alkalommal osztotta ki. Ugyanebben az évben Európa az Európa, a film és televízió európai évét ünnepelte. Azóta Európa eh, alapvetően megváltozott, és az audiovizuális tájkép is megváltozott. Azt hiszem, hogy eljött az ideje annak, hogy e- legyen egy újabb európai, a mozi európai éve, és pedig, hogy Európa magáévá tegye e, az európai képet azért, hogy a gyermekek és a felnőttek e, tudják olvasni ezt az európai mozi nyelvezetet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Thank you very much. Vielen Dank. Köszönöm szépen, kedves Benders. Schon einige Kollegen. Néhány kollégát szerettünk, néhány kollégám már szeretne kérdezni, de még nem tudjuk megnyitni a kérdések körét. Örülünk annak, hogy Anna Nyakal itt van, aki egy könyvet írt az Európai filmiparról, és számos tanulmányt adott ki az, e- az európai filmről. Ő az új angliai West of England Egyetemnek a kutatója, és meg is adom neki most a szót. A koprodukciónak különböző formája lehet, és amiről beszélni fogunk, az az, hogy milyen fajta megállapodás jött létre a különböző államok között, illetve a közintézmények között, amelyek támogatják -e ezeket. Hangsúly van a kulturális kérdéseken, illetve az azonossággal kapcsolatos kérdéseken. A koprodukciók története legalább olyan régi, mint magának a mozinak a története, létrehozott a 20-as, 30-as években egy európai úgynevezett Film Európa kezdeményezést, azonban ez megbukott, és ennek a célja az lett volna, hogy az európaiak létrehozzanak egy közös kereskedelmi társulást, hogy szabad tudjanak nézni az amerikai filmterjesztőkkel. 45 után Létrehoztak közintézményeket, amelyek feleltek az elemi támogatásért, és megpróbálták elősegíteni a koprodukciókat. Ezek hozzájárultak ahhoz, hogy a nemzeti filmipart helyre lehetett állítani, és hogy lehetett növelni, erősíteni az együttműködést a különböző tagállamok, különböző országok között. Az első koprodukciós megállapodást 49-ben írták alá a francia és az olasz kormány részéről. Mostanában már ismerjük ezeknek az eredményét. Gyakran előfordul az, hogy ezek nagy költséggel, vagy például túl sok bürokráciával társolnak. Számos anekdota van arról, hogy hogyan kell megfelelni a nemzeti követelményeknek. Mindezek ellenére 5 éven belül a szerződésnek a célkötőzéseit sikerült megvalósítani. mértékben nőtt az olasz és francia filmek eh, megjelenése, és a foglalkoztatási adatok is nőttek. Ezen kívül a koprodukciók által sikerült nemzetközi sztárokat is elindítani. Ez az egyezmény fektette le az alapjait annak, hogy hogyan lehet az, egy, az a együttműködést megfelelő keretekbe terelni. A rendszer jól működött a két ország között, mert Franciaország és Olaszország hasonló kulturális háttérrel rendelkeztek, hasonlók voltak a kezdeményezések, a ipari struktúra is hasonló volt, illetve hasonló szervezeteik voltak például az Associazione Nazionale Olaszországban, illetve a CNC Franciaországban. Ezen kívül őket segítette az is, hogy az olaszok és a franciák is elkötelezettek voltak az európai mozi irányába. Az elmúlt években azonban elkezdték a film filmtörténészek felmérni ezeket a filmeket, és már teljesen más perspektívát találtak. Úgy találták, hogy az olasz-francia működésnek pozitív hatása volt a szociális, kulturális, sőt, még eh, etikai szempontból is. A koprodukciók kevésbé voltak konzervatívak, és sokkal inkább európaiabbak voltak, mint a többi film. Habár nem alakult ki egy európai eh, eh, image a a népszerű kultúrában. Ez nem úgy alakult ki, hogy Jean Monnet szerette volna, de számos egyezmény alakult ki több ország között. Az 50-es, 60-as években például a vasfüggöny mögött lévő országokkal, és a legtöbb európai ország ma már köt koprodukciós megalapodást európai országokkal, illetve Európán kívüli országokkal és Ezeket folyamatosan áttekentik a gazdasági politikai változások tükrében. Franciaországban van a legtöbb ilyen koprodukciós megalapodás, és a kisebb országokban a legtöbb filmet, amit előállítanak, az koprodukcióban jön létre. Mind a média, mind pedig az erőmás támogatják az ilyenfajta többoldalú megállapodásokat, és az, hogy egyre több koprodukció van európai partnerekben, az ahhoz vezetett, hogy a filmgyártás megnövekedett Európában a 90-es évek eleje óta. Számos esetben a koprodukciós kötöző kérdések hasonlóak a nemzeti, illetve európai támogatási kérdésekhez. Az, hogy az európai filmek léteznek, az együtt jár egy olyan politikai akarattal is, amely támogatja az ilyenfajta filmeket, illetve a kulturális együttműködést. Az európai intézmények szerepe kulturális szempontból nagyon fontos marad az olyan filmek előállításában, amelyek az európaiak számá, számára az európai életet jelentik meg, a álmaikkal, emlékeikkel, meggyőződéseikkel együtt. Számos a média, illetve Euromás által támogatott film kitűnő példája az európai ö, olyan filmeknek, amelyek a kulturális diverzitással foglalkoznak mint például az úgynevezett liberális humanista európai igazatok, rendezők által adott filmek, Gianni Amelio, Michael Haneke, vagy a Darden testvérek, vagy olyan migráns film mesek, mint például Fatma Kocsi, Mahmoud Zenmuri, ők is azt a azt mutatják meg, hogy hogyan lehet az európai identitást formálni, illetve akár megkérdőjelezni is. Számos más ismert európai rendezőnek a neve is megjelenik el, Nocs, Lász von Trier, Antenek, Lárdenis, Lukas Bevo, Theo Angulopoulos, Friedrichtól, Friedrichson, Antonin, Wim Wenders, Volker Schlandorf, Manuel de Oliveira. Ez csak néhány azok közül, akiknek a nevét ki tudom ejteni, de az alap nagyon sok segítséget adott ahhoz, hogy a film eh, készítők új generáció is támogatást kapjon a filmjékhöz. Nem csak uh, uh, Európa keleti részen, de ott is. A filmeknek nagyon erős identitása van. Gyakran azzal érveltek, hogy a lehető legkreatív trendet jelentik ezek az európai kortás filmben. Egy dolog az biztos, ezek a koprodukciók megmutatják azt, hogy a kulturális ö, különbözőség és a kulturális sokszínűség ö, nem ö, összeegyeztethetetlen. A kulturális ö, ö, megjelenítés az etni, etnikum kérdése a szociális gazdasági pozíció kérdés jelennek meg ezekben a filmekben. Az európai filmgyártás nagymértékben kötődik az európai filmes egyezményhez. A film nagyon fontos eszköze a kultúra terjesztésének, illetve erős módja annak, hogy egy kollektív képet lehessen létrehozni. A globalizáció és a digitalizáció illetve a nemrégiben megjelent európai fejlemények ahhoz vezettek, hogy a kultúra fragmentálódott, ugyanúgy a transnacionális perspektíva is. A digitális korszakban a fragmentáció, illetve a különbözőség már nem akadályt jelent, azonban a technológia nem lehet megőrizni a különbözőséget. A az európai filmek jól meg tudnak felelni az új kihívásoknak. Az elmúlt években az európai filmkészítők nagyon aktívak voltak abban, hogy koproduktív stratégiákat dolgozzanak ki arra, hogy szembenézzenek ezekkel a kihívásokkal. Nem csak Franciaországban, ott, ahol a legrégebb óta vannak kooperációk, nem csak itt vannak nagyon jó átfogó támogatási rendszerek, Európa többi részén is eh, az új koprodukciós eh, kezdeményezések megjelentek, ezek közül eh, a legtöbbet a legalacsonyabb szintén hozzák létre, és ezek megjelennek a különböző nemzeti filmfesztiválokon is Európában. Míg egyre inkább Európa megerősíti kapcsolatait a korábbi gyarmatokkal, egyre inkább menő a határokon átnyúló együttműködés szükségessége is, főként a mostani gazdasági helyzetben számos kezdeményezés nem fog fennmaradni, anélkül, hogy európai programok ne támogatnák őket. Az egyik legnagyobb ellentét ezt illetően, illetve a gazdasággal kapcsolatban megjelenő ellentétek nem teszik le, ö, könnyűvé a filmkészítőknek a helyzetét. Szükség van arra, hogy az intézményi kérdések előtérbe kerüljenek, és a kulturális prioritásokat lehessen előtérbe helyezni. Az 50-es évek francia-olasz filmjei kevésbé voltak konzervatívak, sokkal inkább európaiak voltak, mindenki számára nyitottak voltak. Az európai koprodukciók az identitás kérdését vizsgálták úgy, amely nem kockáztatta a, a kulturális ö, ö, különbözőségeket. Szóval, Ezt ki össze lehet egyeztetni, ki lehet egyenlíteni. A filmrendezők az említett rendezők filmjeit nagy része bemutatta az Arte, koprodizióban kész, készültek. Az Arte, idézem, kulturális nemzetközi jellegű, nemzeti jellegű, amely a kölcsönös megértést, az emberek egymás mellett élését segíti Európában. A művészi kritériumokat fenn kell tartani, akkor, amikor nehéz döntéseket kell hozni az Európai Audiovizuális Megfigyelő Központban megfigyelő központ saját magát európai hídjának tekinti. Nem is annyira európaia, so, európai sokkal inkább határokon, kontinenseken átévelő kérdésekkel foglalkoznak, és megnyitják a lehetőséget harmadik országoknak, partnereknek, hogy részt vegyenek a mi munkánkban. Végül az európai mozi a jövő felé néz, kritikus döntéseket hoz, amelyeket intézményi és európai szinten hoznak az európai koprodukciókról. Vielen Dank, Frau Jekyll. Köszönöm szépen, Jekyll asszony. Mindaz, amit elmondott, az azt mutatja, hogy a média programunk, ha még, hogyha még szerény is, az új média mondus is nagyon helyes úton harad. Azt mondták nekem, hogy számos díjazott a fesztiválokon a média programunkból lett finanszírozva. Lehet, hogy meg sem születtek volna ezek a művek, hogy rám lenne a mi programunk. Tehát ez azt jelenti, hogy a programjainkkal igenis segítünk, segítünk hidakat létrehozni kelet-nyugat között, észak-dél között, de a világ többi részén is, és ezt pontosan a Media Mundus által próbáljuk megtenni. Két felszólalót, két vendéget hallhattuk, most azt kérném, hogy tartsunk egy kis vitát. Már heten jeleztek, jelezték, hogy szólni kívánnak. Azt kérném mindenkitől, ne tartsunk kis előadást, hanem korlátozódjon arra, amit a kor- többiek még nem mondtak el. Mártin úrral kezdeném. Tessék, öné a szó. Danke vielmals. Köszönöm szépen. Vendes úr, engedje meg, hogy nagyon szenvedélyes legyek. Teljes mértékben értetek önnel az elemzésében. Osztom az ön meggyőződését. Úgy gondolom, hogy mindenképpen egyfajta európai képre van szükségünk, de kicsit aggaszt az, amit elmondott, hogy milyen következményei lesznek ennek. A film lehetne a titkos fegyver, beszélt az amerikai álomról, és azt mondta, hogy a film hozta létre ezt az amerikai álmot. Én ezért vitatkoznék. Egy már meglévő reális élet lehetőségek mutatta meg a filmen, és ezt szélyestették ki. Ausztriában én politikai karrierem során azt mondtam, hogy kövessük mi az európai álmot. Arra gondoltam, hogy Amerikában is mindenki elindulhat és megkaphatja a saját igazát, de ne essünk a Riefenstahl csapdába. Az Eur- Európában lévő bürokrácia és óriási pocséklás a pénzügyi források részéről ezt, ezt ezt, ezt kellene valahogy megoldani, és egyfajta hidat kellene létrehoznunk. Szükségünk van a fiatalokra. Az utolsó könyvemet is ezzel fejeztem e, be. Mindig is a pénzről van szó. Hadd mondjak egy példát. gyakran találkozok e, filmkészítőkkel, és Achim rendező is itt volt, azt hogy a szükségünk van, az a pénz. Arra van szükségünk, hogy meg lehessen tölteni a, a, a mozikat annak érdekében, hogy mutassák ezeket a koprodukciókat. Egy év történt azóta, mióta ez elhangzott, de semmi nem történt, pedig történhetne. Szerintem annyira ezért kell beszélni ezzel a bürokratikus kérdésről. El fogunk menni jövő héten Kínába, 30 megyünk, business classon fogunk eh, repülni, és eh, elég sokba kerül ez, 30 ezer euróba, pedig lehet, hogy lehetne ezt józabban is csinálni. Tehát 12 ezer eurót meg lehetne például ezen spórolni, és ezt az ön projektjére adni például. Az elnök megszakítja a felszólalót, hogyha nem lehet érteni, mit mond. Er kann es nicht ändern, das können Sie. Oh, er kann es ändern, mit Nein, seiner er öffentlichen Wirkung. Ezt nem tudja megváltoztatni, de, mondja Martin úr, de igen, a, a, azzal a hatással, az ismertségével el tudja azt élni, hogy az európai költségvetésben meglévő pénz oda kerüljön, ahova tartozik. Ez lehetséges. Elnök, a Martin úr. Grazie, Presidente. Sono... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ascoltato questa mattina e... Örömmel hallottam a ma reggeli előadásokat. A két felszólaló Jekel asszony és Windwenders úr nagyon fontos eh, mondani valót eh, tárt elég Nagyon fontos pillanat, ez most Európában stratégiai pillanat, hiszen fontos intézményi átalakulások előtt állunk. Van egy egyezményünk alapszerződésünk, amelyet, eh, amely azt mondja, hogy a kulturális dimenziónak jelen kell lennie minden európai politikában, és az imidzseinket valóban fel kell pörgetni ebben az irányban. Másfelől küzdünk azzal, hogy miként lehetne ezt a művészi terméket az európai kultúra nagykövetévé állítani, és miként lehet azt kihívásként kezelni az új fejlődés irányában. A kulturális környezet, a kulturális termék szolgáltatában, amely felélesztheti ezt a kreatív iparágat. Szeretnék rámutatni, hogy ebben a pillanatban a bizottság zöld könyvéről tárgyalunk eh, a kulturális kreatív iparágak eh, kérdésében, és vannak országok, ahol nemzeti eh, párbeszédet szerveztek. Elmondhatom önnek, hogy Olaszországban vitatkoztunk már erről, és nagyon fontos lehetőségek adottak. Másfelől az új generáció kérdése és a nők problémája, hogy miként lehet ezeket a fiatalokat ráébreszteni ezen európai kihívásokra, az európai identitás kérdésére. Szerintem szükség van a media, média ért, értési programokra, amelyek célzottabbak. Például a digitális kultúrára gondolok, a digitális szakadékra. Ezt újra kell fogalmaznunk, sokkal inkább a képek olvasására és a cinematográfia értésére kell koncentrálnunk. A másik dolog, amit meg akartam említeni, az, hogy az filmek nem igazán országokban ezért fontos, hogy amikor az európai dimenzióról beszélünk, hogy megemlítsük a szerzőjog kérdését, a kárpótlás kérdését a kreatív, az alkotómunkában, ami fontos vita és az Európai Parlament nem sokára fog állásfoglalást elfoglalni, meg kell vizsgálnunk ezt még mélyebben, az ön segítségével is akár meg, meg tudjuk találni az egyensúlyt a fogyasztók és a, az alkotók között, megtaláljuk az egyensúlyt, valamint a különböző produkciós részevők jogai között. Végül pedig az Európai Unió audiovizuális gazdaságáról szeretnék beszélni amely nagyon jelen van ebben a kreatív kultúráról szóló vitában. A GNP, tehát a nemzeti termékek 9%-át fordítják ezen kérdésekre, nagy kihívás. Ezért szívesen hallanám öntől azt, hogy milyen javaslatokat, módosításokat lehet tenni a médiaprogramokban, a Euroimage programban, és miként lehet ezt kiegyeztetni a mozi és az audiovizuális művészetek mindenféle szempontját, annak érdekében, hogy elősegíthessük a koprodukciókat tekintettel arra nagyon szomorú helyzetre, amely ma piacon uralkodik. Valamint a tagállamoknak milyen lehetősége van arra, hogy hozzáférjenek a, az digitalizációs alapokhoz az európai mozik digitalizálásának lehetőségeihez. És vajon kaphatunk-e segítséget, állami segítséget. De hogyha az nincsen, akkor legalább nekünk kéne versenyképes, versenyképesíteni az európai mozit. Kavadász úr következik. Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. boldogság önöket hallgatni, hogy rámutatnak az európai kultúra valóságára. És az ön előadására utalok, asszonyom, de Wim Wenders úr előadására is. Miért is a történészek azt mondják, hogy azok a népek, akik nem ismerik a történelmüket, újra fogják azt megélni. És nem hallgattuk meg őket. Tehát olyan történelem lesz most, amely szétszakítja Európát, és nagyon komoly következményekkel járnak a hatalom számára. Van már két ország, olyan, amelyek olyan kormányokkal rendelkeznek, amelyekkel szorosan kapcsolatban vannak, és ez a nacionalista érzelmeket erősíti, nem pedig az európai érzelmeket. Hogyha pessimista lennék, akkor azt mondanám, hogy kudarcot vallottunk nem sikerült európai érzelmeket kialakítani, amelyekre szükségünk lenne, ugyanis a technokraták, vagy pedig a fázós emberek, azok elhitették az állampolgárokkal, hogy az európai identitáshoz való tartozás az ellentmondó, sőt mérgező az nemzeti érzelmekkel kapcsolatban. És ez, ez ellen nem harcoltunk, és most már elkéstünk ezért értek egyet teljesen Wenders úrral, és az ő művei már ezt be is bizonyították, és ön is asszonyom említették, említettek központi kérdéseket, és pedig, hogy nem lesznek művek, hogyha nem támogatjuk őket pénzzel hogyha nem terjesztjük ezeket a műveket. 20, év óta, 20 évvel ezelőtt a berlini fal leomlott, de a nyugati állampolgárok valóban ismerik azoknak az országoknak a kultúráját, amelyek most a szövetségeseink, az Európai Unió tagjai? Hol vannak a lényeges művek? azok a művek, amelyek eh, azokról a drámákról beszélnek, amelyeket ezek az emberek megéltek nyugaton is, eh, tudatában kell ezeknek lenni és vannak eh, fontos kelet-európai és közép-európai művek, de és én egy francia európai vagyok, és hogyha megkérdezünk egy franciát, hogy a második világháború óta mi történt például Magyarországon, akkor a, válasz az nyilván nem lenne megfelelő. Két javaslatra térnék vissza, amelyet önök is hangsúlyoztak, ezeket pedig meg kell védeni, Wenders úr. Az első az, hogy bizonyos országok és az enyém, az tulajdonképpen jól navigált ezen a területen, tehát működik a dolog. Ez pedig, hogy az alkotásnak, a finanszírozásának a módját megtaláljuk. És nem csak a moziról van itt szó, hanem az audiovizuális alkotásról is, televízióról, nyilvánvalóan én nem tartom a televíziós alkotásnak a nagyfogyasztásra szánt produkciókat. Azt hiszem, hogy az Európai Unió, amely ragaszkodik ezekhez az értékekhez, megmutatta, hogy akarja támogatni a kultúrát, de nem elegendően támogatja ezeket egy támogatási alapra kell, alapot kell létrehozni az alkotásra. És nem csak az alkotásra, hanem a műveknek a terjesztésére is. És nem, nem alamizsnákra van szó, alamizsnáról van szó, hanem többre van szükség. A második kérdés pedig, amelyet Wenders úr is hangsúlyozott, és jogosan, és pedig, hogy valóban intézkedéseket kell hozni azért, hogy ha a képek, amelyeknek van nyelvezete és nyelvtana, azt az emberek, azt a gyerekeknek tanítani kell azért, hogy ők valóban kedvezményezettei legyenek ezeknek a műveknek, nem pedig áldozatai tehát Ön beszélt Európa jövőjéről, és azért aggódott, és támogatom őt ebben. Köszönjük, Kavadasz úr, Kavada úr mondja az elnök, Szkúria úr. Köszönöm, elnök asszony. Nagyszerű de ez a, nap ez a mai parlament, a parlamentünkben, ezért köszönöm szépen, hogy meghívta vendégelő előadóinkat. Nem történik minden nap meg, hogy ilyen emberek beszélnek az európai identitásról, az európai államról és érzelmekről, tehát remélem, hogy jó alkalmat teremt ez közö, jövőbeni vitákra. Gyakran hiányzik ez ebből a teremből. A bizottság minden tagja és elnökasszonyunk is támogatni akarja az embereket, hogy a kultúrában gondolkodjanak arról, hogy miként adhatunk Európának új imidzset, hogyan tudjuk képét megváltoztatni a közfelfogásban, és miként akadályoz ezt a bürokrácia. Ezért fontos ez a mai nap. Szeretném megkérdezni a vendégeinktől egy nagyon egyszerű dolgot. Egy dolgot mondjanak el nekem. Mit tehetünk mi parlamenterek, kulturális szakbizottsági tagok, hogy ezt az álmot elősegítsük, bár nagyon nehéz pénzügyi helyzetben vagyunk most. Köszönöm szépen. Grazie, Scoria. Santiago Fises. Santiago Fises úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Lenne egy kiegészítő kérdésem. Adott eh, bizonyos eh, adatokat a különböző európai filmekről, és eh, hogyha külföldre utazunk, akkor előfordul az, hogy látunk olyan filmeket, amik tetszenek, viszont otthon már nem láthatjuk ezeket a filmeket. Én mindenképpen a szabad piacot támogatom, és nem szerettem, hogyha előírnak valamit nekem, de szerintem itt valamit tehetnénk, és gondoskodhatnánk arról, hogy európai állampolgárokként más országba származó filmeket is láthassunk. Elnök, köszönöm szépen. Belet úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Engedjék meg, hogy kitérjek Vendelsz javaslatára a páneurópai kezdeményezést illetően a film oktatásról. Szerintem a szabadságoknak nagy felelőssége van itt. Ez nagyon érzékeny kérdés, hiszen regionális kompetenciáról, nemzeti kompetenciáról beszélünk, de szerintem az ön javaslának megfelelően együttesen kell eljárnunk a mi szabadságunk, illetve a parlamenti szabadságokkal együtt, a nemzeti szabadságokkal együtt. Mindenképpen kapcsolatba kell lépni a nemzeti regionális kollégákkal, hogy ezt a kezdeményezést be lehessen indítani. Nem tudom, hogy van-e a média programban bármilyen lehetőség arra, hogy támogatást kapjunk ezen kezdeményezésre. Nincsen túl, itt nem igazán pénzről van szó, inkább politikai akaratoló struktúrákról, és így lehetne beinteni ezt a kezdeményezést. Ez fontos megtenni, és támogatásunkat kell ehhez adni. Van egy kérdésem Vendelsz úrhoz. Amikor erről a kezdeményezésről beszélünk, akkor arról is beszélünk, hogy előség, elősegítjük a a játékipart, amely akár egy hetedik ö, művészeti ág is lehetne, de mit gondol a YouTube-ról, mit gondol a kezdeményezéssel kapcsán erről, hogy ez egy fenyegetés, vagy inkább egy veszély, vagy inkább lehetőség az európai filmipar számára Bagó úr Magyarországról? I want to talk to English, uh, Hungarian. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt vendégek! Nagyon felemelő érzés itt ebben a bizottságban a mai napon itt ülni és hallgatni önöket, hiszen borzalmasan fontos eh, Európa, és Európa fiatalsága számára borzalmasan fontos eh, ügyről beszélünk. Ha csak itt a teremben végignézünk, akkor látjuk, hogy a hallgatóság, illetve a szereplők jelentés része is 30 eh, alatt, és ebben a bizottságban is elnökasszonytól is nagyon sokszor hallhattuk azt, hogy a fiatalok és Európa között egyre növekszik a szakadék. Ebben Wenders úrnak az a mondása, Nekem is nagyon tetszett, csak úgy, mint hogy az osztrák kollégának, hogy az amerikai film volt az, ami segített az amerikai álom létrehozásában, ezért én is úgy gondolom, hogy az európai film segíthet az európai álomnak az erősítésében. Hiszen nagyon melbevágó az az adat, hogy mindannyiunk meglepődne azon, hogyha mondjuk könyvesboltokban vagy színházakban szintén ilyen 80%-os amerikai fölénnyel találkoznánk, és sajnos mi fiatalok azt is érzékeljük, hogy ez már a zenében is kezd ilyenni alakulni, hiszen lassan ott is az amerikai zene az, ami Eh, térhódít, a könyvzenétől a klasszikusokig eh, bezárólag. Eh, ezért én úgy gondolom, hogy Európának az erősségeit kell hangsúlyozni, hangsúlyozni kell azt, hogy Álmodóvártól Kusturicáig számos olyan rendező van Európában, vagy Guy Ritchie-től a Magyar Antal Nimródig, akiknek a munkássága az európai állam megvalósításában, illetve erősítésében segíthet, és ezen keresztül a fiatalok és Európa közötti növekvő szakadékot talán csökkentheti. Ezért én úgy gondolom, hogy az olyan stratégiai programokban, mint például a Youth on the Move, vagy az EU 2020-as stratégiája, ennek nagyobb hangsúlyt kell adni, hiszen az Európai Parlament dolgozik eh, roma stratégián, dolgozik a fogyatékkal élőknek a stratégián, dolgozik még nagyon sok olyan stratégián, ami fontos. Eh, Emellett eh, pont az európai álom miatt talán érdemes lenne egy filmstratégián is dolgozni. Hiszen ugye a filmiparnak is észre kell azt venni, hogy nem mindegy, hogy művészeti oldalról, művészi alapokon, művészi értékeket létrehozva eh, próbálja a munkásságát végrehajtani, vagy pedig egy picit eh, leereszkedik a mainstreamre, és eh, egy kicsit fogyaszthatóbbá teszi azokat a termékeket, amelyeket létrehoz, hiszen ez is egy kétoldalú dolog, és ahogy idősödik az ember, úgy egyre inkább a, a, a művészi értékeket veszi észre, de ahogy, vagy kimegy Mennyire fiatal, gondolok akár a gyerekekre, akik például ugye rajzfilmeken nőnek föl, és már ebben is ugye nagyon nagy az amerikai túlsúly. Én a saját családomon keresztül látom, Magyarország egyébként rajzfilm nagyhatalom, hogy a rajzfilmek területén is azért elég sok kihívással szenvedünk, és ezt kérdésként is szeretném feltenni. Egy, perc, egy másodperc, befejezem. Én is úgy gondolom, hogy hogy eh, azt figyelembe kell venni, hogy a kis mozikból már a plázákba és a Cinema city helyeződött a fogyasztás, és a vége pedig, ahogy a kollégám mondta, lehet, hogy az internet és a YouTube lesz is erre fel kell készülni, ezért eh, három dolgot szeretnék kifejezésre jutatni. Az egyik az az, hogy szerintem írásos stratégia kell, csatlakozom ahhoz, hogy eh, valamilyen pénzügyi alap kell, amiben pedig forrásnak kell lennie. Hogyha ezt az összhangot megtaláljuk, akkor ez egy sikerélmény lehet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Vielen Dank, Herr Rep. Köszönöm szépen, Repo úr. Köszönöm szépen. E, Köszönöm a kiváló előadást, e, e, ösztönző előadásokat. Én a klasszikus kultúrát támogatom, ezért két nagy európai kultúrára gondolok, a bizánci kultúrára, amely több mint ezer évig virág, virágzott, valamint a pánszláv kultúrára, és ennek imidzse nagyon fontos szerepet játszott. Az egész bizánci eh, világkép eh, eh, ikonográfián alapodott, még akkor is, hogyha ideológiát tartalmazott, érzelmeket közvetített, és a 40-es, 50, 14-15. században, Moszkvában, Moszkvában Kijevben Andrei Lyubjov jelentette meg ezt a szláv mentalitást, ezen képekben. Szeretném tudni, hogy vajon önök látják-e ezt a kapcsolatot a történelemmel? nem szent világban élünk már, nem egyetlen egy vallás gyakorlunk, de az emberi érték az szent nem akarjuk azt, hogy az Európa, Európa, Európában elvesztenek az emberi értek, az emberek, akik gondolkodnak, éreznek, akik unatkoznak, akik meghalnak. Ezért érintett engem meg nagyon az ön előadása. Köszönöm szépen. Évet. Ja, vielen Dank. Kamar Évet asszony, köszönöm szépen, köszönöm szépen Mendes uh, úrnak azt, hogy kifejezte azt, hogy mennyire fontos a film a társadalom számára, illetve a társadalomban úgy gondolom, hogy ami a kompetenciát, a filmes nevelést illeti, akkor mindenképpen jó helyen jár itt nálunk a szakbizottságnál, nyitott ajtókat dönget tulajdonképpen, és úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek magabiztosnak kell lennie abban, hogy támogassa ezt, és főként a tagállamokban kell amellett kiállni, hogy az egyes tan menetekbe, tantervekbe felvegyék ezt. El kell azon gondolkodni, hogy európai parlamenti szinten mit lehet még pluszban tenni. Szeretnék visszatérni arra, amit mondott, azzal kapcsolatban, hogy európai identitásra van szükség, és hogy ebben hogyan segíthetnek a filmek. Úgy gondolom, hogy igaza van abban, ahogy ezt leírta, de úgy vélem, hogy ha egy európai identitást akarunk kialakítani, a filmek segítségével, akkor ez az is hozzátartozik, hogy a filmeknek vonzónak kell lenniük, tehát sok embert kell elérniük ezeknek a filmeknek, hogy egy ilyenfajta filmes, illetve európai azonosság tudjon alakulni. A vonzó erőnek azonban nem szabad azt jelentenie, hogy amerikai mainstream filmszerű filmeket fogunk majd gyártani. Nem szabad, hogy a vonzó sága a filmeknek, illetve a minősége az egymással ellentétesek legyenek. Valahogy meg kell próbálni azt a fajta vonzóerőt elérni a filmjeinkkel, mint amit elérnek az amerikai filmek. De ez lenne egy kérdésem önhöz, illetve Jekel asszonyhoz, és mit kívánnak tőlünk politikusoktól? Mi megpróbálunk minél több pénzt persze adni a különböző programok piacra, de mit tehetünk a pénz folyósításán kívül ahhoz, hogy a európai film képes legyen arra, hogy tömegeket mozgasson meg, tömegeket érjen el, és eh, így olyan erőt eh, hozzon létre, amelyel az európai identitást ki lehet alakítani. Mit kívánnak tőlünk, mit tegyünk annak érdekében, hogy önöknek segítsünk európai politikusokként. Elnök, köszönöm szépen. Akkor itt le is zárjuk a vitát, hiszen még lesz egyszer lehetőségünk arra, hogy kérdéseket tegyünk fel. Két plusz kérdés még érkezett, de sajnos már nincs idő erre, majd a következő körben tud hozzászólni a két kollega, a megértésüket kérem, mert különben a két vendégünk válaszát nem tudjuk meghallgatni. Vendelszónak úrnak adnám meg a szót arra, hogy válaszolja meg a hozzáintézett kérdéseket. Mennyi kérdést kaptam? felismertem. Amikor meghallgatom ezeket a kérdéseket, akkor látom, hogy én tulajdonképpen optimista vagyok. Teljesen optimista. Nagyon sokat utazom az egész világban. Tényleg nagyon sokat. Ezért látom, hogy mennyire tisztelik Európát az egész világon, elsősorban a kultúrája és a mozia miatt. Persze vannak gazdasági hatalmak, de de elsősorban a kultúrája miatt tisztelik Európát, és a mozia miatt is, a filmjei miatt is. Bár kicsik vagyunk más országokhoz képest, mégis azért tisztelik Európát ennyire, amit elmondtam. Hogyha nagyon szeretném, hogy jobban tudjam kifejezni, hogy, hogy mennyire jobban kellene Európának az imázsát közvetíteni az állampolgáraknak ugyanebben a, kultúra tiszteletben. Európának fel kellene ezt a kincset használni úgy, ahogy a világ látja ezt, de nem teszi ezt meg. Azért vagyok optimista, mert ha megnézzük, hogy hol állunk most, még hogyha deficis van, és elképzeljük, hogy milyenek lennénk kultúra nélkül, a mozi nélkül, akkor még csak nem is lennénk a térképen. Azt hiszem épp ezért, hogy sokat értünk el, és ma nem az a célom, nem azért vagyok itt, hogy minden kérdésre válaszoljak, hogy hogy tudunk javítani a helyzeten, hanem azért, hogy a, a jövő hallgatóságáról, nézőiről gondolkodjunk, és pedig, hogy mit tehetünk azért, mit kell tennünk azért, hogy az ő oktatásukat biztosítsuk ugyanis ez egy lényeges pont, ami hiányzik a jövő szempontjából. Azért, hogy az európaiak magukat tiszteljék, és meglegyen az önazonosságuk. Beszéltünk a digitalizációról, ez egy nagyon fontos kérdés, épp úgy, ahogy a szerzői jog. Nagyon örülök, hogy már ezt a vitát folytatják. A digitalizációval kapcsolatban arra bátorítom önöket, hogy ne felejtsék el, hogy nagyon szükséges a digitalizáció Európában, de úgy kell ezt megtenni, hogy ez ne akadályozza meg az embereket, hogy a saját moziaikat, színházaikat látogassák. Tehát ne úgy tegyék ezt, hogy, hogy ez megakadályozza a, a, a terjesztésben a, a mi filmjeinket, hanem pont segítse őket. Nyilvánvalóan azokat a mozikat, filmeket kell segíteni, amelyek leginkább harcoltak, és nem tudtak a digitalizációra rátérni. És csak azt látják, hogy máshol sikerül a digitalizáció. Ezért őket kell segíteni, de ne felejtsük azt el, hogy ezt olyan módon tegyük, hogy a digitális vászon, képernyő, az ne csak bizonyos és a saját termékeink, tehát ne akadályozzák ezt. Nagyon fontos a jövő szempontjából azt, hogy figyelembe vegyük, hogy hány mozi számára szükséges, hogy ne csak játékszerek legyenek, hanem megtanulják a vizuális nyelvezetet. Tehát fontos, hogy a gyerekeknek megtanítsuk, hogy a játékokat hogyan kell létrehozni, hogyan kell velük élni. Ugyanis a legtöbb gyerek nem kap segítséget lehet, hogy a, szeg, a szülőktől kapnak, tehát nem kapnak segítséget arra, hogy keresem a szót rá, hogy, hogy ne legyenek az áldozatai, mint a kábítószer áldozatai a játékoknak. Vannak olyan gyerekek, akik már is a függőségnek nagyon súlyos szimptomáit mutatják. Épp ezért fontos, hogy őket megtanítsuk nem akarok minden kérdésre válaszolni, mert kevés az idő. Jekkel asszony. Azt hiszem, mikrofont kérem kapcsolatban. Azt hiszem, hogy valóban valami olyasmit kellene megszerveznünk, amelyel ünnepeljük az európai mozot. És a, a, az írást is, amely a moziban létezik, a filmekben létezik, ünnepelni kell. És ez most hiányzik Európában. És visszatérnék arra, amit Wenders úr mondott, hogy mások tisztelik a kultúránknak, kultúránkat, és akkor miért nem segítünk abban, hogy a saját embereink is felnézenek a kultúránk, kultúránknak. Az Egyesült Királyságban, vagy az Egyesült Államokban, hogyha sikeres egy film, tehát hogyha az Egyesült Államokban már sikeres egy film, akkor az Egyesült Királyságban is sikeresnek tekintek. Az európaiak ünneplik az európai muzit. Nagyon sok más ország is feltekint ránk. Akkor miért nem mondjuk, mutatjuk az európai filmeket nem feltétlenül európai szempontból, tehát a saját mozinkat is ünnepelni kellene. Az európai álomnak a terjesztése az Európa kultúrán keresztül. Azt hiszem, hogy ez egy nehezebb kérdés, de az internetet azt hiszem, hogy sokkal jobban fel kellene erre használni. Tehát azokat az új lehetőségeket, amelyek nyitottak, és amely ilyen hálózatokon keresztül terjeszthetné az európai mozit, vagy legalábbis az, hogy mi történik az európai moziban. Köszönöm, hogy az elnök. Most pedig más előadók következnek. Először is Roman Gutek, aki az egyik legfontosabb minőségi és mennyiségi terjesztő Lengyelországban. És neki hála, Wim Wendelset is terjesztik ebben a régióban. és valóban hőse az európai filmek terjesztésének. Amikor ő elkezdte a munkát, akkor még mindig monopólium volt, és ő filmfesztiválokat is, az orosz filmek fesztiválját is megszervezte, és nem fogják elhinni, hogy miért hozza létre a harmadik független amerikai fesztivált Wroclawban. De kérjük, hogy mondja el, hogy ezt miért tette. Köszönöm szépen, legyelő fogok szólni. Organizowałem festiwal filmów amerykańskich. Zakończył się rzeczywiście... E, Nos, tehát miért is szerveztünk egy amerikai filmfesztivált. Múlt vasárnap fejeződött be, öt napig tartott, és azért szerveztük meg, hogy megváltoztassuk az amerikai mozinak az imázsát, képét. Ugyanis ez a, a patogatott kukoricával volt kapcsolatos, tehát másik arcát, arculatát akartok megmutatni. Tehát elsősorban független filmeket akartunk bemutatni klasszikus filmeket, a fele ezeknek, például olyan volt a, a Kane állampolgár, Citizen Kane és a Casablanca. És varsói iskolákból is eljöttek gyerekek a tanáraikkal, és megnézték ezeket a filmeket, és beszéltek róluk. Én a sokféleséget szeretem és azt akarom, hogy a kereskedelmi filmekhez, amerikai filmekhez is hozzáférjenek, de a független amerikai filmekhez is, és az európai filmekhez is, ugyanis ez nagyon közel áll hozzám, és 16 év óta 300 filmet is bemutattunk, és ezek közül a legtöbb európai film volt. És majdnem 10 millióan látták ezeket a filmeket mozikban. Azt hiszem, hogy ez egy jelentős szám. Nem tudom, hogy válaszoltam-e most a kérdésre, az elnök asszony kérdésére. Nem tudom, hogy kielégítő-e a válasz. Tehát én több száz filmet nézek meg minden évben, elmegyek a kicsi és a jelentősebb fesztiválokra is. Ugyanis az európai mozi az meg, még mindig meglep bennünket, nagyon sokféle. Beszélünk arról, hogy nehéz elérni a hallgatóságokat, hallgatóságot. Ez olyan filmcímekre vonatkozik, eh, amelyek közel állnak hozzám, amely függ, független fiatal eh, rendezők gyártanak kisebb nemzeti iparágakból, amelyek nehezen érik el a szélesebb körű európai hallgatóságot, nézőket. Ez nem azt jelenti, hogy ezek az emberek kevés, ezek a filmek kevésbé érdekesek, mint 20-30 évvel, amikor az európai film sokkal jelentősebb film, szerepet játszott. Ha elmegyünk Velencébe, vagy Kánba, vagy Rotterdamba, akkor, hogy megnézzük, hogy, akkor látjuk, hogy milyen gazdag az európai mozi, és milyen sokféle. Ugyanakkor most az átolok kolás idejét éljük, az analóg mozi az súlyos válságot él meg, és a forgalmazók, a gyártók és a szerzőjogok birtokosai még mindig a régi forgalmazási modell szerint dolgoznak, Eh, és a nézők igényei szerint eh, biztosítják eh, a filmeket, épp úgy, ahogy az interneten az információhoz való hozzájutás is történik. Pedig szerintem olyan megoldásra van szükség, amely a nézők igényeit az üzleti modellel összefogja, és lehetővé teszi, hogy a forgalmazókat segítsük, segítsük a filmeknek a reklámozását, és jövedelmet biztosítunk a gyártóknak. Az európai mozi számára, a filmek számára ez nem könnyű. Wim Wenders úr is beszélt erről. Mondta, hogy az európai filmeknek a piaci részesedése nem elegendő. A forgalmazók gyakran nehéznek találják, hogy hogy a külföldi filmeknek a forgalmazása számukra jövedelmező legyen. A jelenlegi üzleti modellnek a válsága kapcsolatos azzal is, hogy a hagyományos a hagyományos hordozóeszközök, például a DVD-k, stb. csomó illegális lehetőséget biztosított, tehát például, hogy letöltsenek filmeket az, az internetről. Aztán az utóbbi tévében a, az én cégem például a közműsor, tehát az állami műsorszolgáltatóknak nem tudott egyszerűen eladni európai filmeket. Ugyanis a televízió, a, az állami televízió, az a kereskedelmi televíziókkal próbál ö, ö, versenyezni. Tehát nem csak az amerikai filmekkel versenyezni, hanem az audiovizuális kalózkodás hatalmas számával. Az európai mozinak a videójátékokkal is versenyeznie kell, amelyek egyre bonyolultabbak, modernebbek. Aztán drága tévésorozatokat nézünk, és az európai mozi nézése az tulajdonképpen a szórakoztatás elit formáját öltötte most már. Tehát szükség van arra, hogy biztosítsuk azt, hogy az emberek a médiában is írás tudok legyenek, hogy így mondjak. Tehát az iskolákban kell őket tanítani. A gyerekeknek, a fiataloknak meg kell tanulni az európai és a világ moziának a történetét és az örökségét. Ehhez pedig egy új ambiciózus teantervekre van szükség. Ismerni kell a klasszikus filmeket is. A lengyel példák. Például egy rendszerbeli megoldásokat kínálnak. Tehát vannak olyan oktatási programok, amelyek 50 ezer gyereket és fiatal vonnak be, akik egyszer egy hónapban elmennek megnézni egy filmet, beszélnek erről a filmről, gyakran beszélnek a rendezővel is, és ez egy egész program, nem csak egy egyszerű alkalom az általános iskolások számára. Már az első osztálytól egészen az utolsó osztályig részt vesznek ilyen programokban. Most nincs idő arról, hogy a részletekbe menjünk, de ez egy nagyon fontos program. Aztán a Vroszlavi Fesztivál során a nyár folyamán 122 tanár is részt vesz a különböző szemináriumokon, ahol azt tanítjuk őket, hogy hogyan tanítsák a filmismereteket az iskolákban. Ők gyakran elhozzák a diákjaikat is, ugyanis gyakran a szülők nem engedik meg, hogy egy 16 éves részt vegyen egy nyári fesztiválon egy másik áronyban, á, városban. De hogyha a tanáraik elkísérik őket, akkor megengedik. A Lengyel Filmintézet megvette a lengyel filmek jogát és a rövid filmek jogát, és ezeket terjesztik is, és 15 ezer csomagot hoztak létre klasszikus lengyel filmekkel, amelyeket elküldenek a lengyel iskolákba, és füzeteket is gyártottak arra, hogy hogy használhatják fel ezeket a filmeket, amikor a történelmet vagy művészettörténetet tanítanak. Ez egy nagyon érdekes kísérlet, ez a lengyel filmekkel elég könnyű, lehet, hogy a globális, tehát a világ filmjeinek a klasszikusaival ez nehezebb lenne, de megoldható. Meggyőződésem, és ez truizmus, hogy a, a filmek oktatása a, a, a mai európai, kortás európai mozinak a megismertetését is segíti. Amikor a fiatalok elmennek a moziba, és nagy vásznon látják a filmet, akkor visszatérnek talán később is, amikor már felnőttek. Persze az internetnek a szerepe is fontos. Az internetnek filmkönyvtárral kellene rendelkeznie, azért, hogy könnyen lehessen hozzáférni a filmekhez. Hogyha Dostoyevskit akar az ember olvasni a könyvtárban, akkor arra lehetőség van. De ugy, ugyanilyen lehetőséget kellene biztosítani, hogyha Wim Wenders vagy Antonio filmeket akar az ember látni hogyha az interneten ezt tessük manapság, az illegális. Épp ezért legális hozzáférést kellene biztosítani. Ma nehéz legálisan megtalálni bizonyos filmeket, pedig erre szükség van. Vannak más kezdeményezések, például az európai roma díjak, amelyet már 20 év óta római díj, vagy pedig a Lux díj. E, és ez az európai mozi szempontjából nagyon fontos. A Lux díj hozzájárul a, azokhoz, hogy terjesszük azokat a filmeket, amelyeket egyszerre mutatnak be Európában. Aztán vannak ágazati szervezetek is Európában, például az európai forgalmazó, ahol az európai forgalmazók megpróbálnak új fenntartható üzleti modellt létrehozni, amely stabilizálná a forgalmazó cégeknek a helyzetét, és segít nekik abban, hogy a jelenlegi helyzetben is működjeni tudnak. A társfinanszároznak a jelenlegi rendszere az európai filmek forgalmazásában a média programban keresztül az már egy kipróbált intézkedés arra, hogy hogyan tudjuk segíteni az európai mozot. Ez jól működik. A médiaprogram segítsége nélkül nagyon sok film nem is kellene, kerülne forgalmazásra. Ugyanakkor annak ellenére, hogy ez a program létezik, nagyon sok film mégsem kerül a mozikba. Wenders úr már mondta, hogy 1000-1200 filmet állítanak elő mozi, a, a, Európában, mégsem éri el legtöbbjük a mozikat a licenszeknek a megvásárlása sem sikerülhet, hogyha nem jut el a mozikba a film. Ezen kívül, hogyha el is érnek a mozikba, egy hétig mutatják csak őket a kisebb, független forgalmazóknak nem áll rendelkezésére e, elegendő összeg, hogy reklámozzák a filmeket. Tehát ez itt e, szájról szájra terjed e, a, a hallgatóság véleménye alapján. Hogyha hallunk valami filmről, akkor lehet, hogy nem tudjuk megnézni, mert már nem mutatják a moziban. Van egy példa erre. Az én cégem rendelkezik a Die Große Stille című német filmnek a terjesztési jogával. Ez három órás film, alig van benne párbeszéd. Három, három példányunk van belőle, és szerintem nekünk tetszett a film, tehát a közönségnek is tetszene. És a Murano moziban csak egy egyet mutattunk be, de az emberek látni akarták. És amikor a többi mozi látta, hogy jönnek az emberek, akkor majdnem fél évig mutatták a filmet a Muránóban. És majdnem 50 ezer látták csak a mi mozinkban. Nos, miért említem ezt? Azért, mert szükség van mozikra. Ugyanis megvannak az áruk, de nincsenek árudák, boltok. És Ezeket ezeknek a moziknak, tehát ezeket a filmeket hosszabb időre kell ezeknek a moziknak bemutatni. Tehát egyelőre problémás az európai filmekhez való hozzáférés, és ez az egyik leggyengébb pontja a jelenlegi rendszernek. Az Európa moziknak a hálózatának kicsi a költségvetése. Pedig szükség van arra, hogy az európai forgalmazó piacnak problémáinak a sok kérdésével foglalkozzunk. Nos, a javaslatom, és ez talán válasz az önök kérdéseire is, mert Rim lehet, hogy nem akart részletekbe bonyolódni, a forgalmazás részleteibe, ezért megpróbálom én megfogalmazni a javaslataimat. Ezek azt hiszem nagyon gyakorlatiasak, és részletesek, és konkrétak de fontosak. Lehet, hogy az európai moziknak a, segít abban, hogy felkerüljenek a vászonra. Több moziban kellene európai filmeket bemutatni. A pénzügyi megoldásnak, a jelenlegi moziknak a renoválását kellene megcélozni, tehát, hogy új vetítővásznakat beszerezzenek hiszen azt hiszem, hogy sok országban ez nem lehetős, lehetséges az európai alapok segítsége nélkül. Aztán figyelembe kell venni annak a lehetőségét is, hogy további eszközöket, intézkedéseket hozunk létre, azért, hogy az európai filmeknek a vonzerejét növeljük. Tehát ez ösztönözni a mozikat arra, hogy európai filmeket mutassanak be, különösen olyanokat, amelyeket a média program is támogat. Itt pedig meg, ezért megkérném, hogy az európai, tehát az Europa Cinemas, tehát az európai mozik költségvetését növeljék ugyanis ez nagyon fontos lenne a mozik számára. Egyelőre itt a presztízs kérdése dominál, de pénzügyi szempontból nem ennyire fontos. Épp ezért szükség van, hogy biztosítsuk azt, hogy pénzügyileg is nagyobb szerepet adunk ennek. Ezen kívül a, a médiaprogramnak az alapjainak is segíteni kellene a forgalmazóknak, hogy meggyőzzék azokat a mozikat, amelyek eh, hosszabb, hogy hosszabb ideig mutassák be eh, a különleges filmeket. Ezeknek a művészi filmeknek ugyanis több időre van szükség, hogy elérjék a közönséget, és nem tudnak olyan eh, nagy versenyezni, mint amilyenek az amerikai filmek. Eh, itt szeretném idézni Ken Loachot, azt a kiváló eh, brit eh, rendezőt, aki a Londoni Filmfesztiválon részt vett egy szemináriumi vezető testületben, és azt mondta, és én ezt támogatom, hogy a mozit úgy kellene tekinteni, ahogy az operát vagy a színházat tekintjük. A helyi önkormányzatoknak kellene ezeket irányítania, és olyan embereket kellene vezetnie, akik szeretik a mozit, és nem olyanoknak, akik a fast foodot árulják. Hiszen nagyon sok mozi vezetősége ma ilyen emberekből áll össze. Azt hiszem, hogy hasznos lenne elgondolkodni egy kísérleti programon, amely célja az lenne, hogy vonzó filmközpontokat hozzanak létre, ahol több vászon is van, és a kezdetekben ez csak 12, egy cuttacnyi nagyvárosokban lévő mozikra korlátozódna, elsősorban olyanokra, akik európai termékekre koncentrálnak. Aztán Piotr Boris képviselőnek a nevét szeretném itt említeni, de mielőtt képviselő lett volna Brüsszelben, ő a Dolmasovska régiónak a vezető helyettese volt, a kulturális ügyekért felelt. És a Wroclawi munkájának a eh, munkájának köszönhetően eh, Wroclawban, ahol nem volt művészi eh, szín, mozi. Egy régi mozit a 700 ülőhelyjel átalakítottak egy multiplex mozi, mozivá, aztán DVD kölcsönzés is, egy kávéházat is létrehoztak, és európai filmeket mutattak be. 5 millió Európá, eurót fordítottak erre, 30%-ja ennek a strukturális alapokból lett folyósítva, és ezt a régiónak a vezetői osztották el, és a többi pedig a helyi alapokból történt. És ez egy jó példa arra, hogy hogyan lehet együttműködni és felhasználni az európai és a helyi pénzeket. Az ilyen mozog, mozik célja az, hogy oktassák, tanítsák a közönséget. Épp ezért európai repertoárral kellene, hogy rendelkezzenek, de minifesztiválokat is kellene szervezni, az, szervezni azért, hogy az európai mozinak a sokféléseket, sokféleségét bemutassa. És a forgalmazók nagyon jelentős szerepet játszanak ezen a színpadon, hiszen az európai filmeknek a forgalmazását biztosítják. Néha ők társ producerei a filmeknek, és fesztiválokat is szerveznek. Az Európai Bizottság nemrég bejelentett programja a mozi digitalizációjának a programja szerintem megfelelő lépés, megfelelő lépés ebben az irányban. Az európai filmnek a forgalmazásával kapcsolatos intézkedések csak bevezető lépések ahhoz, hogy az európai mozi működjön majd a jövőben. Köszönöm. Vielen Dank. Sie haben uns einige gute Köszönöm szépen. Néhány jó ötlettel szolgált, amelyet talán az elkövetkező hónapokban figyelembe vehetünk a vitáink során, hogy elérjük azokat a célokat, amelyeket már az előttünk szólónk is megemlítettek. Mielőtt még rátérnénk a vitára, szeretnék egy, orosz, egy olasz barátunkat bemutatni, Gazetti urat. Ő kapja meg a szót mindjárt. Velen a Velencei Fesztiválon belül hoztak létre egy független ö, ilyen csoportot. Azért örülök annak, mert Kánban jöttek arra, hogy egy közös projektre van szükség a Lux ö, díj, illetve a Velencei Napok. 27 ö, fiatalt hívtuk meg, akik érdeklődnek a filmek iránt, tehát minden tagállamból egy ilyen fiatalt hívtunk meg, és 27 projektet dolgoztak ki, és különböző filmeket néztek meg, reggeltől estig beszélgettek a különböző filmekről egymással, én is ott voltam, az interneten keresztül is beszéltek a filmekről, tehát kitűnő volt az együttműködés Costa, Szenszkuria, kollega és én is ott voltunk um, az utolsó napján ennek a, a rendezvénynek, ott voltunk a fiatalokkal, és megállapítottuk azt, hogy um, tényleg nagyon örültek annak a fiatalok, hogy megkapták ezt a lehetőséget. ez azt mondta eh, nekem tegnap, hogyha egy ilyen lehetőségem lett volna nekem akkoriban, milyen jó lett volna. Tehát igazából nem is tudjuk eh, felfelni, hogy mennyire fontos ez a fiatalok számára. Az Európai Parlamentnek az ötlete volt ez, E, és e, igazából a lux díjunkkal és minden ezen ezt övező e, eseménnyel egy olyan közönséget érünk el, akik nem is ismerik Európát, nem tudják, mit tesz az Európai Parlament. Tehát úgy gondolom, hogy ezt Giorgio Gozettinek is köszönhetjük, hogy idehozta a fiatalokat, és egy kitűnő lehetőséget kínált nekik. Giorgio, tiéd a szó. Yes, Mr. President, I'll promise to... Köszönöm, elnök asszony, igyekszem 10 percbe szorítani a mondani valamat. És olaszul fogok beszélni, hiszen nagyon büszke vagyok a olasz származásomra, különösen mostanában. Miután végighallgattam a mai, ma reggeli hozzászólásokat, egyre jobban értem, hogy az európai mozi legnagyobb ellenségem Európa maga. Wim Wendersnek igaza volt abban, hogy beutazzuk a világot, és büszkének kéne lennünk európai kultúránkra, nagyon igaza van, amikor azt mondja, hogy az európai kultúra kultúrára a világ többi része nagy tisztelettel tekint, nagyon nagy presztízse van, és azok is, akik az európai mozi problémáiról beszéltek, nekik mind igazuk van, bár elmondtuk, hogy ellenségei vagyunk. Én azt gondolom, hogy inkább a kormányok az ellenségek, hiszen nem képesek megegyezni úgy, hogy a mozi beillesztődhetsen az iskolai programba. Ebben is ért, egyet is értenek a tagállamokkal abban, hogy a mozi a történelmünk emléke legyen. Minden mozinak, minden filmnek, saját, minden filmnek saját országa történetét kell bemutatni. Erre nem vagyunk képesek. Nem vagyunk rá képesek, és önök, parlamenti képviselők nem is, nem is ismerik fel, hogy Európa milyen erős lehet. Nem csak intézményeiben, de önmagában is, Európaként. Itt élünk Európában, elnökasszony, Doris Pack megtisztelt minket azzal, hogy 27-szer is tisztelettel említette a mozit, és szeretném mindenkinek eh, elmondani köszönetemet, akik támogatták a Csin Európa .org oldalat. Az a 27 ember, fiatal ember, aki itt volt, apró jele annak, hogy mi mindent lehet tenni. Mikolos Só és Tomás Módesz is köztük van. Szeretném megköszönni nekik, hogy eljöttek. Önök tudják, hogy nagyon jól érezték itt magukat, mert Európa részének érezték magukat a retorika nélkül megérték, megtapasztalták ezt. Nem szeretnék túl sokat beszélni. A fesztiválokról szeretnék beszélni, hiszen azzal foglalkozom. Mielőtt idejöttem, véleményt cseréltem kollégáimmal, a nagy testvérrel, akit én így nevezek, Fredrik Vajé az szervezetem küldötte, arról beszéltünk, hogy miként lehetnénk hasznosak Európa számára. Azt mondtuk, hogy a fesztiválok szintén fontos részét képezik a vitának, amely most megnyílt. Nagyon fontos vita ez, tartalmas vita is. Hitat képezünk, tájékoztatni szeretnénk, és tanítani szeretnénk a közönséget. Rajtunk múlik, hogy megragadjuk az alkalmat, az Európa Cinema, az Artmozik hálózata jelentős ö, ö, indikátor ennek a vital, vitalitásnak, és ez Kutek úr is tanúsíthatja. Ezt kell elvégeznünk Európában. Wim Wenders generáció és a magam is a fesztiválok felfedezésének korában nőttünk fel, amely, amelyben a fesztiválok nagy meglepetést jelentettek, az art mozik akkor nőttek ki, a repertoár mozik olyan helyek voltak, ahol nem csak a vörös szőnyeg művészei jöttek be, a televízió és a mozit segítette elő, ezzel semmi gondom nincsen, de a fesztiválok szervezői múlik az, hogy ne felejtsék el, hogy a fesztiválokon felfedezni is kell, meglepetésekben kell részesülni, a csodát kell megélni. Abu Dhabitól Shanghaiig, Buenos Aires-től Agadugóig. A válasznak annak kell lenni, hogy érdekel minket a minőségi mozi. A minőségi mozi, hölgyeim és uraim, az európai moziművészet, a koprodukciós filmek, olyan filmek, amelyek széles horizont fednek le, és ez nem unalmas. A mozi egyáltalán nem unalmas, ezt mindenki tudja. Az európai mozinak büszkének kell lennie, és elő kell azt segíteni, fontosságát emelni, ezt az ambíciót teljesíteni kell. Tudom, hogy múlik az idő, de azt még el szeretném mondani, hogy meg kell tanítanunk az embereket, képezni kell a közösséget, ez a feladatunk, és amikor ezt mondom, a tanításról beszélek, akkor nem csak, akkor arról beszélek, hogy lehetőséget kell adni számukra, ösztönözni kell a kíváncsiságukat, a 27 mozi kezdeményezés ezt mutatta be. Mit jelent ez? 27 ember vett részt a Velencei Fesztiválon, ez csak egy csepp a tengerben. De megmutatja, hogy mit tehetünk ideológiai, politikai szempontból is. Azok a fiatalok, ne, akik eljöttek, nem csak jól érezték magukat, hanem újra felfedezték a fesztiválok örömét, ahol felfedezéseket tehetünk, ahol meglepetésekben részesülünk. A mozi világában mit szeretnénk mi elmondani önöknek, politikusoknak, ezt kérdezte valaki. Én szeretném, ha megőriznénk ezt a kincset, amelyet már megalkottak. A médiaprogramnak nagyon sok hiányossága van, de mégis kincs ez. A média projekt nélkül nagyon sok film, nem csak azok, amelyek díjakat kapnak, hanem más fontos filmek is nem léteznének ma már. A média kezdeményezés nélkül, a nemzetközi dimenzió nélkül, a Csine Európa munkáját nem ismerhetnénk meg. Azon eszközök, amelyekre szükségünk van az ágazatban, annak érdekében, hogy eljutassuk az információt mindenkihez. Mi is végezhetjük jobban a munkánkat, konkrét dolgokhoz kérhetünk önök, önöktől, de büszkék vagyunk arra, ami eddig történt. Én egy olyan országból jöttem, amelyet nem, nem azért ismernek, mint a kultúra ápolóját, mégis büszkék vagyunk, mert európaiak vagyunk, egy európai ország vagyunk, és bemizonyítottuk az ellenkezőjét is. Wim Wenders az Európai Akadémiáról is beszélt, a Lux díjról, amely egy újabb kezdeményezés. De ez az önök díja, az önök elismerése, európai elismerés. Gondoljanak csak bele. Fatia Kim, aki fiatal volt még akkor, ami a Prelux szóval elindították, most pedig nézzük meg, mi történt. Nem tudom, hogy a képviselők mit döntenek majd, de emlékeztetem önöket arra, hogy az első három film az Oscarra jelölt legjobb külföldi filmek között is jelölve volt. Ez, nem, ez jelent valamit, azt jelenti, hogy ezek minőségi termékek voltak, amelyek túlléptek nemzeti határokon. Mit szeretnénk elérni a Giornate degli Autori Verencei szervezetében azt, hogy a luxemburgi díj, díj, díjazottakat sokkal jobban megismerjék. Ennek van egy feltétele, mégpedig az, hogy kötelességünk az, hogy elismer, elérjük a fiatalokat. Felkészítsük őket a mozi értésére, nem zárkozhatunk elefántcsontoronyba, nem mi vagyunk az e-, elit. román Gutek hívta fel erre a figyelmet, hogy az opera nagyon népszerű volt az emberek között. Szeretnénk ugy, ugyanígy kezelni a mozit is. Nem úgy, ahogy bizonyos mértékben ma bánnak vele. Kezeljük ezt úgy, mint amit mindenki elérhet. Jöjjenek be az emberek a moziba, Véleményem szerint vannak népszerű filmek ma Európában, azért, mert jól fogadja őket a közönség, mert hisznek benne. Mi is ö, ö, teljesítjük a megegyezés mi, ránk eső részét, nem csak a pénzügyi finanszírozással, hanem a megfelelő szabályozási kerettel is. Szeretnénk az Európai Parlament támogatását kérni, amely még, még sokkal fontosabb, mint a pénz hogy támogatást kapjunk az forgalmazáshoz, a képzéshez, a, a közönség oktatásához. Sokat tehetünk, és nem, nem fér be ez minde, mindez egy mai ülésbe. De hogyha ilyen üzeneteket tudunk küldeni, a velencei üzenetet, a 27 mozi ötletét, azon megmutathatjuk, hogy mi mi nagyon szépek vagyunk, intelligensek és népszerűek közt. Nos, öt kolléga kért szót. Kérem mindenkitől, hogy röviden fogadja össze a szavait, mert még a bizottságnak és a tanácsnak is szeretnénk megérni a szót. Nyilvánvalóan mindenki látta, hogy ki, mit mondtak, és ez a nemzetekhez szólt, és a bizottsághoz is, tehát amelynek itt vannak a képviselői. Most akkor Mária Kucsének adjuk meg a szót. Elnök asszony, meghallgattuk a vendég előadókat, úgy érte, érzem, mintha egy ilyen brainstorming ülésen lennék. Olyan sok jó ötletet hallottunk, de hát nagyon nehéz lesz reagálni mindezekre, de két-háromra szeretnék koncentrálni. Azt hiszem, hogy szükség van arra, hogy tanítsuk a gyerekeket a mozira nem csak az európai állampolgárságnak a gondolatát kell terjeszteni, hanem a jövőbeli e, mozi, a filmek fogyasztóit is e, e, képeznünk kell. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy azok, akik tanítják őket, azokat is képezni kell. Tudni kell, az, ismerniük kell az audiovizuális médiumokat és a mozit köztük. De kezdetnek fel kellene eh, használni a mozit arra, hogy a történelmet vagy más iskolai tantárgyakat tanítsanak. Tehát a fiatalokra kell koncentrálni, a gyerekekre, és ezzel kapcsolatos a kérdésem. Ezek a fiatalok, gyerekek új formátumokkal, új hardware-rel eh, eh, dolgoznak, hogy filmeket nézzenek, televíziós programokat, sportot, és hogy játékokat játszanak. Ezeknek a tartalma sok kívánivalót hagy maga után. Tehát az a kérdés, hogy hogy lehet jelentős alkotókat segíteni abban, hogy ezen eh, új hardvereknek a tartalma minőségi legyen. Tehát olyan, amely ezeknek, az ember, ezeknek, ezeket a gyerekeket tanítja, képzi, és eh, ráébreszti őket arra, hogy eh, hogyan lehetnek minőségi mozifogyasztók. Köszönjük, Maria következő hozzászóló. Köszönjük szépen. E, Szeretném mindenkinek megköszönni e, az európai kultúra jelenlegi állapotának bemutatását. Szeretném azt is megköszönni, hogy bemutatták a mozi dimenzióját és annak fontosságát. Beszéltek a spirituális oktatásról, különösen a fiatalok spirituális oktatásáról, a képeken keresztül, az ők felkészítését arra, hogy értékeljék a képeket. Ez a legfontosabb üzenete, amelynek uralkodnia kéne a szakbizottságunk gondolkodásában, amikor a jövőről beszélünk, az európai jövő jövőjét diszkatjuk meg. Néhány hónappal ezelőtt nagyon érdekes szo szociológusok véleményét hallgattuk meg, akik megmutatták, megmutattak kutatások eredményeit. Azt mondta, hogy a generációk nem változnak, de a digitális technológiának követhetően most már nem 20 évenként, hanem 7 évenként változnak a generációk. Nem készültek fel az oktatásokra, teljesen egyetértek a magyarországi kollega által említett veszélyekre, oktatási stratégia kell a mozik révén, és az önök által idézett példák, Román Gutek példája, az ő fesztiváljai, ahol százezer résztvevő volt, megmutatják a lehetőségeket. Hadd mondjak el egy dolgot. Az el, lengyel elnökség hét hónap múlva elkezdi munkáját, és mi a kulturális oktatás és a filmoktatásra tesszük majd a hangsúlyt. Szerintem meg kéne ragaznunk az alkalmat, hogy kapcsolódjunk Wim Wenders eh, intézkedéseihez, és eh, a nemzetközi eh, térséget érjük el hiszen a nemzetállamok részvétele közül nélkül nem tudjuk a fiatalokat oktatni, digitálisá kell tenni a mozikat, és itt jelentős szerepe van a forgalmazóknak. A digitális moziban kisebb központokat is el tudunk érni, ahol könnyebb lesz az okta, a fiatalok oktatása, könnyebben megmutathatjuk nekik a vonzó európai filmtartalmakat, és ezeket később is használhatjuk. Köszönöm szépen. Én már köszönöm szépen, Biszki kollega következik, aki korábban maga is a Babelsbergi Film Akadémia tagja volt. Jól mondta, csak két kis megjegyzésem lenne, illetve két kérdésem lenne az első. Az, az európai filmek nyelvi problémája. Vannak erre vonatkozó törekvések, hogy legyenek eh, különböző fordítások annak érdekében, hogy meg lehessen ezt a problémát, lehet szinkronizálni, de erre néha nincs meg a pénz. Tehát lehet valamilyen módon, technikai módon támogatni itt a nyelvi dolgokat, ez nagy segítséget jelenthetne, hiszen akkor nem kellene plusz nagy kiadás. A második probléma, amit én látok, és erre ki is tértek, és ezt csak még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy itt minden a tanárok képzésével indul. Németországban például nagy előrelépés volt, a, a, nagy előrelépés az, amikor funduszból Babelsbergbe mennek, és a Babelsbergi filmstúdióban megnézik azt, hogy mit ott látni, milyen kosztümök vannak, azonban ezáltal túlságosan nagy tudás gyarapításra nem kerül sor. Tehát mindenképpen ki kell képezni azokat a tanárokat, akik ezt fogják majd tanítani, a film kompetenciát. Tehát azt szeretném, hogyha ezzel foglalkozna a szakbizottságunk is, ez valóban segítséget jelenthetne. Kelly úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is hadd mondjam el, hogy mekkora öröm számomra az, hogy itt lehetek, és meghallgathatom a pozitív üzeneteket, amelyeket a vendégeink elmondtak. Főként Vendez úrra gondolok, aki már ez ideig is nagyon sokat tett ezért az ügyet. Tetszett az az elképzelés, hogy legyen egyfajta európai álom az amerikai álom példájára, van egy dolog, és kérdezem, kérdés lenne, az amerikai álmat könnyebb volt létrehozni, mert volt egy közös, egy egyetlen kormány volt, és egy közös nyelv volt. Viszont itt több tagállam volt, és nagyon sok uh, nyelv van. Tehát a kérdés az az, hogy van-e lehetőség arra, hogy hogy feliratozzák a filmeket, illetve alámondják a hangot. Hiszen néha nagyon nehéz kialakítani az akcentust, akit, akit éppen játszanak. Az összességében, amit mondtak, az nagyon ösztönző. Az, hogy az európai államról beszélünk, és nem pedig az európai sikolyról, amire Martin úr utalt. Ez már mindenképpen egy pozitív üzenet. Azt mondanám, amit mondott a fesztiválokról, ezek mind nagyon fontosak voltak, és ezt mindenképpen félem fogjuk venni. A Lux díjra kitérve, hogyan lehetne ezt még jobban kiemelni, ezzel is foglalkozni kell, mert ez egy nagyon fontos tényező. Lehet, hogy a Lux díjjal kezdve áttérhetünk a hang, mondásra is. Ahogy előtt találkoztunk fiatalokkal, és uh, itt voltak ők is, és jó volt, hogy ők is meghallgatták ezt, amit uh, elmondtak, tehát szeretném üdvözölni őket, és még egyszer, illetve az őket kísérőket. Igen, üdvözlöm az ír uh, tanulókat itt körünkben. Bagó úr az utolsó. Köszönöm a szót, elnök asszony. Fantasztikus itt lenni ezt a, és ezt a vitát hallgatni. Köszönöm az elnök asszonynak, hogy ez megszervezésre került, hiszen ez egy hiátust pótolt, régóta volt ilyen magas röptű vita szerintem az Európai Parlamentben. Mondom ezt azt, hogy a bizottságban új vagyok, de egyébként már régóta veszek részt a munkában. Boris Piotrnak a hozzászólása áll egyébként eh, hozzám a legközelebb, ez vagy azért van, mert eh, magyar-lengyel két jó barát a történelmi mondás szerint, vagy azért, mert eh, az elmúlt négy évben én is egy vezetőként dolgoztam, de én is a praktikum részéről próbálom megközelíteni ezt a kérdést. Az pedig az, hogy nem szeretném, hogyha itt hangba dugnánk a, a fejünket, próbál, szeretném, hogyha pragmatikusan közelítenénk meg ezt a kérdést. Az pedig az, hogy az már látszik, hogy a művészet mindig is vesztésre állt az üzlet, az üzleti érdek szempontjából, ezért ne csak sajnálkozzunk a független filmeseken, gondolkozzunk el azon, azon a frappáns magyar mondáson, hogy kulturális területen a zsenit és az őrültet egy valami különbözteti meg egymástól, az pedig a siker és hogyha a sikert nézzük, akkor ma a világon Avatar van, és 3D van, és a Star Wars óta tudjuk, hogy tulajdonképpen a videó halára van ítélve, és 2010-et írunk. A legnagyobb hollywoodi producerek egyike Andrew Vajn a magyar származású, aki egyre többet van Magyarországon. A napokban tudtam vele egy komolyabbat beszélgetni, ahol ő is bevallotta azt, amit mi mindannyian mondtunk itt ma, az európai mozi él, jó, jobb és más, mint amilyen a tengeren túli. Mi ezt szeretjük, ez a kulturális örökségünk, és azért dolgozunk, hogy ez megmaradjon. Ennek a munkának álljunk az élére. Ez viszont eh, az előző kérdéskörből megítélve eh, pénzen, költségvetésen, marketingen is múlik. Tekintettel arra, hogy például egy hollywoodi szuperprodukciónak a költségvetése lehet, hogy nagyobb, mint egy-két banánköztársasági e- a világon. Ezért, hogyha a fiatalok nem tudják a kellő marketing eszközökkel nem kapják meg, hogy egyébként milyen mozik, milyen olyan kulturális élményekben lehet részük, amelyeket az olasz, francia, német, magyar, stb. lengyel alkotók adnak, akkor versenyhátrány van. Hiszen a zenei csatornákból, a valóságsókból, ezekből tájékozódnak, ezért nekünk ezekre is oda kell figyelni. Tehát még egyszer azt javaslom, hogy álljunk az élére, írásos stratégia kell, alap kell, költségvetés és pénz kell rá. Köszönöm szépen. Dankeschön. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, és most megadom a szót a két vendégünknek, és minden más vendégnek, aki az elhangzott kérdésekre esetleg választ akar adni. Szeretne valamit mondani? Gotez úr, Gozetti úr szeretne valamit mondani? Vagy inkább csak úgy ez, hogy megerősítették az elhangzottak mindazt, amit ön elmondott? Azt hiszem, azt hiszem, hogy... Moment des réflexions communes, celle d'aujourd'hui, euh, je pense... Hiszen ma közösen gondolkodunk, azt hiszem, és nem elegendő hangsúlyozni, hogy a 2020-as mozi projektekben nagyon fontos, és ez nem csak az én véleményem, hogy az európai mozira koncentráljunk, hiszen ez megmutatja, hogy mit tehetünk, és ez konkrét jeleket küld, hogy milyen stratégiát lehet bevetni, amely meg tudja változtatni a fiataloknak a hozzáállását. Állandóan a fiatalokat kell megcélozni ugyanis. Köszönöm. Français maintenant. Akkor most franciául beszélünk. E, én úgy látom, hogy a mai e, vita eszmecsere után e, szeretném aláhúzni a fesztiváloknak a jelentőségét. Egyre több fesztivál van ugyanis, és én egy a Normandiában nyaralok, ahol rengeteg kis fesztivál van, és van egy európai kis filmfesztivál, kicsi európai fesztivál is, amelyet a fiatalok nagy száma látogatja, és ez szerintem rendkívüli. Tehát szeretném hangsúlyozni a fesztiváloknak a jelentőségét Európában. Nos, a fordításokkal kapcsolatos kérdés. Európában e, nyilvánvalóan e, vagy szinkronizáljuk, vagy e, e, aláírásokkal mutatjuk be a filmeket. E, a médiaprogram e, az e, e, pontosan ezekre elkülönít összeget, és a fesztiválok is felhasználhatják a médiaprogramot és annak az alapjait, a feliratozás finanszírozására. Nagyon sok film eh, számára a fesztivál az egyetlen alkalom arra, hogy levetítsék őket eh, mozikban. Mint mondtuk korábban, hogy nagyon sok film el se ér a mozikba és az amerikai fesztivál, amely néhány nappal ezelőtt zárult le Vroszlavban, az is azt mutatja, hogy amikor a fiatalok eljönnek megnézni egy amerikai filmet, akkor könnyebb őket érdeklődővé tenni a mori, mozi iránt. Tehát ugyanezt kellene tenni más fesztiváleknál is. Az a javaslatom, Gutek úr, hogy Wroclawban tartsanak egy fesztivált nem benne mutatott európai filmek számára, és ne csak a független amerikai filmek számára. Ez egy jó ötlet lenne, nem? Csak egy rövid válasz. Természetesen szervezünk egy ilyen fesztivált Vroszlávban, júliusban majd. 70%-ban európai filmeket fogunk bemutatni, tehát 70%-ban európai filmek lesznek ott. Ebben az évben 120 ezer nézőnk volt, ez lenne a válaszom. Mendelsz úr. In reference to the language question. A nyelvi kérdésre hivatkozva a mozik digitalizálása annyival könnyebbé teszi a nyelv használatot. A nyomtatásban elkészíthetünk egy feliratozást, és azt a feliratozást csak abban az országban tudjuk használni azon a, a filmen. A digitális filmhez ö, rengeteg feliratot elké- elkészíthetünk, és csak egy gomnyomással válasz- választhatunk köztük. Ez egy jelentős előrelépés a nyelvek megőrzése érdekében. Az itt, itt ott alkalmazzák még a szinkronizálást Olaszországban, a legtöbb filmet szinkronizálják. Franciaországban visszahúzódik egy ideje már, mint ahogy a német mozikban is a filmek 50%-át szinkronizálták, másik felét feliratozták, és a vidéki mozik is elfogadják már a feliratos filmeket. A feliratozás szintén oktatási kérdés. Nagyon támogatjuk a feliratozást, hiszen ez az egy, a digitális képernyő egyik eh, előnye, amiből sokat nyerhetünk. Eh, végül egy dolgot szeretnék elmondani az Európai Filmakadémiáról. Mi csak kizárólag az európai filmek elősegítéséért létezünk. Hat hét múlva Tallinnban tartunk bemutatót, itt lesz a díjatadásunk, amelyet 46 európai országban, és még Ausztráliában is látni lehet majd. Ö, apró lépésekkel értük el azt, hogy az akadémiát a Berlin városa fi, finanszírozza, ez volt a legfőbb forrásunk, és az akadémia jelentős mértékben járult hozzá az európai mozi elősegítéséhez, felemeléséhez. Hogyha önöknek van lehetősége, hogy megnézzék a diátadót a saját országokban, el tudom mondani, hogy Írországban hol lehet majd látni, és aki el tud jönni Tallinnba, annak nagyon örülnénk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Wim Wendersnek a hozzászólását. Most pedig megadom a szót rövid hozzászólásokra a belga elnökség képviselőjének. Kérem, hogy fogja rövidre, mert kevés időnk van. Kinek adja meg a szót? Blanchard úrnak. Nagyon jobban örülnék a hölgynek, de Blanchard képviseli a kulturális ügyeket és az oktatást, tehát öné a szót, de kérem fegye, vegye figyelembe, hogy oktatásügyben is szeretne még valaki hozzászólni. Öt perce van. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért hívtak meg bennünket erre a meghallgatásra, amelynek nagyon örülök, mert olyan alkotókkal találkozok, amelyek a 80-as években én rám nagy hatással voltak, akinek a művei rám nagy hatással voltak de átadom Jean Barofó kolléganőmnek a szót azonnal, aki arról beszél, hogy hogyan állnak most a dolgok az informális, tehát nem hivatalos miniszteri októberi ülés után, és aztán majd beszélek az elnökségnek a hivatalosabb programjáról, amely a novemberi tanácsülésnek a témája lesz majd. Soros nem Ön nem tud megadni senkinek a szót, én adtam meg önnek a szót, mivel nincsen ez túl sok időnk, ezért vagy ön beszél, vagy pedig a kolléganője, vagy pedig nem hallgatjuk meg. Tessék, akkor a miniszterasszonyi a szó. Oké, okay, no, no, très brièvement, donc... Uh... Hát akkor röviden. A az elnökségnek az egyik prioritása az a mozinak a támogatása. Júliusban egy, egy konferenciát felszerveztük, aztán egy októberi miniszteri ülés követte, amely a mozinak az állami támogatásával foglalkozik, ugyanis ennélkül nincsen európai mozi. És alkalom mutatkozott arra, hogy a mozival kapcsolatos közleményt felülvizsgáljuk. És segítsünk abban, hogy az állami támogatás nem csak a mozi, tehát filmek előállításával legyen kapcsolatos, hanem az egész moziláncban segítsen. A novemberi tanácsülésen pedig amikor a fiatalsággal és a kultúrával foglalkozunk. Két projektet fogunk bemutatni, amelyek megfelelnek a ma délelőtti eszmecserének is. Elsősorban a mozi örökségről beszélünk, tehát hogy meg kell őrizni ezt az örökséget, és és hozzáférést biztosítsunk ehhez az örökséghez, és a tagállamoknak biztosítsuk a mozi örökség, a filmes örökség kezelésében. Ugyanis a, az örökség ismerete nagyon fontos. Nem nézhetünk mai filmeket anélkül, hogy ne ismernénk a 20-as filmek, vagy az, az olasz realizmus, vagy a francia új hullám, stb. filmjeiről. Aztán a bizottságnak lesz egy közleménye, a digitalizációs eh, problémákról, tehát hogy a mozi termeket digitalizálják. Eh, cselekvési terveket fogunk erre kialakítani, és hangsúlyozzuk azt, hogy a digitális eh, mozira való átterés szükséges, és ehhez a tagállamoknak állami támogatási politikát kell kialakítani ugyanis ez az átmenet újabb digitális szakítékot tud, hozhat létre. Tehát a, azok a mozik, amelyek nem multiplexek, nem tudnak erre áttérni. Nos, ez az a két fontos projekt, amelyeket a november 18-i tanásulásen bemutatunk. Na most akkor a média oktatást illetően Belgiumban ö, ö, már ennek nagy hagyományai vannak, és ezzel kapcsolatban van egy ö, rendelet is, kormányrendelet is, és egy tanácsot is felállítottak ezzel kapcsolatban, és a, bal, a belga elnökség december másodikán és harmadikán lesz egy konferencia, amelynek a címe, hogy filmes oktatás mindenki számára. E, és ennek egy nyilatkozat lenne a célja. És a, média oktatás nem csak a fiatalokat célozza meg, hanem a felnőtteket is, tehát mindenkit az iskolákon kívül is. Tehát ez egy e, élethosszig tartó média oktatást jelent tulajdonképpen. Nos, mint mondtam, december 2 és 3 lesz a parlamentben e, ez a konferencia. E, befejezésként hiszen sokat beszéltünk a kulturális sokféleségről és a koprodukcióknak a fontosságáról. Ez különösen olyan országok számára fontos, mint Belgium, amelyeknek a, a produkciós kapacitása elég alacsony hiszen a koprodukciók segítsége nélkül nem tudnánk filmeket előállítani. Nos, néhány szóban ennyit akartam mondani. Köszönjük szépen, nagyon fontos, hogy tájékoztatott bennünket erről, tehát, hogy december elején lesz egy ilyen meghallgatás. Erről nem tudtunk semmit, tehát örülünk neki, hogy ezt megtettük megpróbálunk helyet biztosítani ennek. Elnézést kérek a hölgytől, aki ön mellett ül, hogy nem volt nagyon elegáns részemről, hogy nem adtam meg neki a szót, de azt hiszem, hogy a kollégája elmondta, amit kellett és azt hiszem, hogy a koreperen sikeres lesz majd a kollégának a javaslatait megvalósítani. Nagyon szépen köszönöm jó volt. Jó volt ez, hogy mindent így elmondtak, ha mindent így megtesznek, akkor úgy gondolom, hogy nagyon nagy segítségünkre lesznek. Végezetül az Európai Bizottság részéről az Ibert asszony kapja meg a szót. Aviva Silva. Silva asszony kapja meg a szót. Yeah. I've succeeded. Thank you very much, Mrs. Köszönöm szépen, sikerült is bekapcsolnom. Mert szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, különösen Pakasszonynak azt, hogy megszervezte ezt a nagyon fontos eseményt. És az mozi iránt táplált érteklődésüket. Ez egy olyan téma, amely engem is szenvedélyesen érdekel, és sokan osztják ezt a véleményt a parlamentben. a Prelux perintett nagyon fontos előrelépés szintén az európai, Európán belüli népszerűséget bizonyítja. Azért jöttem el ma, velem együtt nagyon sokan is, hogy meghallgassuk Önöket, és rengeteg új ötlettel megyünk majd el innen, érdekes dolgokat hallottunk, amelyet jobban meg kell vizsgálnunk az új médiaprogram keretében, és más bizottsági szakpolitikai területeken is. Érdeklődéssel vettem tudomásul, hogy nagyon érdekes a téma, érinti a struktúrás alapokat, ezt valaki ma meg is említette. A mozi egyedi műfaj, ipar és nem is, szorosan kapcsolódik identitásunkhoz, képeivel, történeteivel, de nem szabad elfelejtenünk, hogy fontos ágazat is, amely sok embert foglalkoztat, és egyre jobb, nagyobb mértékben használja fel az új technológiákat. Itt pedig um, arra gondolok, amit ma is hallottunk a digitális technológiáról, nagyon igaz ez, és hatalmas lehetőség Azonban komoly fenyegetés, kihívás is ez, amennyiben a digitális forradalom eh, száz évnyi korábbi forradalmat zár le, a néma mozitól, a fekete mozitól jutottunk el, a digitális mozihoz nagyon nagy átalakulást jelent ez. Szokatlan helyzetben vagyok azért, mert nem csak a programért, de a média értését felelek. Nagy örömmel hallottam ma, hogy támogatják Wim Wenders ötleteit. Örömmel látom, hogy a témában folytatott öt éves munkánk után egyre nagyobb, szélesebb körben vitatják meg politikai szinten is, és olyan kérdés lesz ez, amelyben amelyet integrálni akarunk az új médiaprogramban, és egyre nagyobb figyelmet fordítunk a nézőkre. Ez a dimenzió egyelőre hiányzik a programból, amely azonban nagyon sikeres tevékenységeket tartalmaz, fesztiválokat, amiből több mint százat rendeznek meg Európában. Végül szeretném befejezni, nem akarok túl sok időt igénybe venni. Azt szeretném kérni, hogy a parlament támogassa munkánkat, Szorosan szeretnénk önökkel együttműködni a nyilvános meghallgatások témájában, és szeretném megkérni mindenkit, hogy szóljon hozzám. És hosszú harc vár még ránk annak érdekében, hogy a mozi megkapja azt a finanszírozást, amire szüksége van, hogy beiktassa ezeket az új dimenziókat, és hogy megfeleljen a nagyon szoros versenynek. Köszönöm szépen. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen Szilver a hozzászólását van egy bizottsági elnökünk, aki nagyon elkötelezett Wim Wenders és mások munkája iránt. Megértettük, és reméljük is, hogy Vasszilió biztosasszony is, vagy valaki más ugyan osztja ezt a véleményt, de többekre van szükség, hogy jobban kiemeljük a mozi munkáját. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt mellettem a pulpituson, köszönöm a hozzászólásaikat, köszönöm szépen a kollégáknak a kérdéseket, megjegyzéseket, köszönöm szépen a tanácsnak, a bizottságnak a részvételt, és engedjék meg, hogy három-négy mondatot még mondjak a végén. Bim Wenders azt mondta, hogy a képzeletünk erejének kell hinnünk, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a kulturális sokszínűség, amely egy luxus, amivel rendelkezünk, ezt, ugye valóban meg kell élnünk, ezt valóban meg kell ünnepelnünk, ennek örülnünk kell, és ezt a sokszínűséget kell élővé tennünk azáltal, hogy ezzel, erről beszélünk, hogy ezekről filmet készítünk, és megmutatjuk a gyermekeinknek. Nagyon örülök annak, hogy az iskola kérdése is felmerült. Van egy Comenius nevű programunk, és ennek keretében ezt a témát nagyon jól lehetne kezelni. Az új programban, az új Comenius programban, ha az Európai Bizottság is akarja, egy Comenius Teacher programot fogunk létrehozni, hiszen nem tudjuk a gyerekeket, nem, nem tudjuk oktatni a gyerekeket, hogyha a tanárok sem értik meg azt, hogy mennyire fontos segédeszköz lehet a film. Engedjék meg, hogy végezetül elmondjam, hogy pontosan a Lux díjjal, amely a mi gyermekünk itt az Európai Parlamentben, amely rengeteg pénzbe kerül, de mégiscsak nagyon sokat ad, a LuxDi lehetőséget kínál számunkra arra, hogy elmenjünk ezzel az iskolákba. Én például a díj nyertesével, illetve a három bemutatott filmmel elmegyek az iskolákba, a felső tagozatba, mert ezek a témák rendkívül jó vita alapot adnak, és a felső tagozatosoknak egyfajta lehetőséget adnak arra, hogy elgondolkodjanak az, mit jelent az, hogyha valaki illegálisan tartózkodik valahol? Vagy eh, mit jelent az, hogyha valakit ö, eh, ö, eh, meggyilkolnak becsületből a török családokban? Nem igazán könnyű megérteni ezt. Szörnyű ez a folyamat, aki ezt megéli, mindenki elköveti, mint pedig aki áldozatává válik ennek. Van egy görög, egy német-görög film is, ami ugyancsak megmutatja azt, hogy a többségi társadalom hogyan gondolkodik a kisebbségi társadalomról, és a végén pedig rájönnek, hogy igazából nem különböznek semmiben egymástól. Ez a három film ebben az évben, és ezzel elmegyünk az iskolákba. És a kollégák, ezt láttam, a kollégák kezdtek rájönni, nem csak itt a Kulturális Szabadságban, hogy ezek a filmek valóban elérik az embereket. A kommunikációs szolgálata tettünk arról, hogy ebben az évben, már Berlinben, Münchenben, Madridban, Franciaországban, és nem csak a kis szórólapokat adjuk közre, meghallgattuk Mendelszó kritikáját erre vonatkozólag, hanem valóban meg is mutatjuk a mozikban ezeket a filmeket, és így az embereket közelebb hozzuk az Európai Unióhoz, pedig lehet, hogy nem is foglalkoznának ezzel a kérdéssel, mert úgy gondolják, hogy ez csak unalmas témákról szól. Ez is nagyon fontos. Nagyon fontos az élelmiszercímkézés is, de a többi lehetőség, a kommunikációs lehetőségek a filmmel annyira fontosak, és egyre fontosabbá váltak ezek az elmúlt években. És még egyet hadd mondjak, a parlamentben nagyon fontos célunk az, hogy a külkapcsolatainkat, tehát az Európai Unió külügyi szolgálatát se ezzel kapcsolatban adjuk fel a kultúrát. A külügyi szolgálatnak európai kultúrán követének kell válnia. Ez is egy lehetőség arra, hogy ezen a területen tevékenykedjünk. Megtesszük mindent azért, hogy a média eh, program, a média mundus úgy legyen kialakítva, hogy abból megfelelő módon tudjunk pénzt adni, de ez már a tanács feladata, a tanácsnak kell megtalálni a pénzt, a szép szavak nem, nem használnak semmit, és természetesen a belgák nem tudtak ma sokat beszélni, azért kell küzdeniük, hogy a tanácsból az elkövetkező években több pénz legyen a kultúrára. Még egyszer, köszönöm szépen a nagyon jó vitát, ígérhettem önöknek, hogy a film minden minden esetre európai film követe maradunk. Köszönöm szépen még egyszer a részleteleket, és ezáltal lezárom az ülésünket, és november 10-én találkozunk újra. Köszönöm. Forgot. I want to thank especially our secretariat, Mrs. Piazzoli, and Marisela, and Bertrand Pelletier,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 kell